Meine Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim! Kedves kollégák! Kérem, hogy foglaljanak helyet. Engedjék meg, hogy szeretettel üdvözlöm Önöket a mai meghallgatásunkon, ahol a szomszédsági politikáért és bővítési tárgyalásokért felelős biztos posztjára jelölt szemét fogjuk meghallgatni, Johannes Hunt, akit szeretettel üdvözlök itt. Nem először részese egy ilyen folyamatnak, hiszen regionális fejlesztési politikáért felelős. Biztosként már átesett ezen a folyamaton, és amit regionális biztosként tett, tehát a gyenge, lemaradott területeknek a fejlesztésért tett, az pozitív volt, és üdvözöljük, hogy mindez most már a szomszédsági politikában eh, is eh, érvényesülni fog. Engedjenek meg néhány technikai jellegű megjegyzést. A biztos jelölt 15 percben tarthatja meg bevezető nyilatkozatát, és a végén pedig 5-10 percben foglalhat állást. Minden egyes szakbizottsági tagnak jogában áll, hogy egy percben kérdést tegyen fel neki, és másfél percben kell erre a biztos jelöltnek válaszolnia. Hogyha pedig igény van, akkor 30 másodpercben egy kiegészítő kérdést lehet feltenni hozzá, amire egy percben kell majd válaszolnia. A koordinátorok itt privilegizált helyzetben lesznek, ahogy abban megállapodtunk, ugyanis négy perces időkeretet kapnak arra, hogy a kérdést föltegyék és a válaszokat megkapják. És tekintettel arra, hogy udvarias emberek vagyunk, Bend Langével, az INTA főnökével is így fogunk eljárni. Tegnap csak három percet allokáltunk rá, de mi udvariasak vagyunk, ezen változtatunk. Kérem, hogy a koordinátorok és az albizottságaink elnökei is tehát tegyék fel a kérdéseiket. Úgy irányoztuk elő, hogy a frakciókat csoportokba osztjuk, és utána prioritásaiknak megfelelően kérdéseket tehetnek fel, és ennek során a kisebb frakciók is megfelelő módon szerepet játszanak, jobban, mint hogyha csak a ülés végén kapnának eh, szót. Brutálisan be fogom tartatni mindenkivel a hozzászólási időt, különben a 45 kérdéssel nem fogunk a végére jutni. Hogyha kiesünk a ritmusból, akkor az rossz azoknak a kollégáknak, akik a végén kaphatnának csak szót, és a teljes folyamatot károsítja. Úgyhogy kérem a titkárságot, hogy állítsa be az órát, és hogyha a hozzászólás idő lejárt, akkor vége. Akkor meg fogom nyomni a gombot. Úgyhogy, és ebben az esetben jelzést fogok adni, és akkor mindenki az utolsó mondatát kell, hogy megkezdje kérem a megértésüket hogy ez alkalommal ilyen szigorúan fogunk eljárni. Úgy gondolom, hogy Hán úr egy nagyon döntő, döntő jelentőségű portfólióval eh, rendelkezik, hiszen a keleti partnerség alakulása az fontos, európai eh, szomszédokról van szó, és itt egy nagyon is átpolitizált eh, eseményre fog sor kerülni. A déli partnerség, a déli szomszédság, a déli dimenzió tekintetében, pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy Európa szomszédairól van szó, és azt kell, hogy lássuk itt is, hogy a helyzet eh, nemhogy nem jobb, hanem helyenként drámai. Úgyhogy Hán úr egy nagyon drámai helyzettel kell, hogy szembenézzen majd az új portfóliójában. Egyben az a helyzet, hogy a Juncker bizottság eh, azt javasolta bemutatkozásában, hogy a bővítésen teljes gőzerővel tovább kell dolgozni, de gyakorlati okokból eh, nem úgy néz ki egyelőre, hogy ebben eh, a ciklusban bármely országgal le lehet zárni a tárgyalásokat. Ez azt jelenti, eh, hogy világosá kívánjuk tenni, Hán úr, hogy nekünk kötelezettségünk van a nyugat-balkáni országokkal szemben, ezt világossá kell tenni, és ez azt jelenti, hogy nem szabad, hogy alább hagyjon, hagyjon az erőfeszítésünk ott. A tárgyalási mandátumban ugyanis benne van, hogy a tárgyalások célja a tagságnak a megszerzése, és hogyha a tárgyalások folyamán, vagy az integrációs folyamat során problémák vannak, akkor azokat le kell küzdeni. Tehát itt stratégiai érdekből a jelenlegi nehézségek eh, eh, látán egy nyílt folyamatot kell eh, lefolytatnunk, és ezért kérem, hogy az ezzel kapcsolatos első gondolatait velünk egy nyílt megbeszélésen ossza meg, hogy aztán megkezdhessük az ezzel kapcsolatos eszmecserénket parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves szakbizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim, itt a teremben és a termen kívül. Nagyon örülök, hogy ma bemutathatom a két kulcsfontosságú részpolitika területén a vízióimat. Ez európai szomszédsági politika és az Európai Unió bővítési tárgyalásai. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatom önökkel ezekben a, ezeken a fontos területeken. Az önök véleménye rendkívül fontos az én jövőbeni szerepem meghatározásában. Az Európai Unió mint úttörő béke projekt regionális integrációval kezdődött. Mind a bővítési politika, mind a szomszédságpolitika ennek a csodálatos kezdeményezésnek a folytatásai. És az alap értékeinkre épül, építjük ezt fel. Ne felejtsük el, hogy két évvel ezelőtt mi kaptuk meg a béke Nobel-díjat, ezért a teljesítményét. Az Európai Unió profilját erősíteni szeretném ezen a két területen. Az Európai Uniónak a helyszínen láthatóbbá kell válnia, egyértelműben jelen kell lennie azért, hogy az alap saját érdekeinket képviselni tudjuk, és hogy reformpartnerek legyünk a szomszédos országok számára. Az Európai Unió éles látó kell, hogy legyen az céljai meghatározásában öntudatos kell, hogy legyen a saját szerepének kialakításában, a saját szomszédságunk területén, illetve offenzíven kell kommunikálnia a munkáját a polgáraival és az Európai Unión kívüli polgárokkal szemben. Ez az én misszióm az Európai Parlamenttel, illetve az Európai Bizottság alelnökével, a főmegbizottal együtt szeretném ezt a feladatot elvégezni. Kedves hölgyeim és uraim, kezdjük a bővítéssel. Juncker megválasztott elnök azt mondta, hogy az elkövetkezendő öt évben nem lesz bővítés, mivel itt az ideje annak, hogy konszolidáljuk azt, amit az el, elmúlt időszakban elértük 28 tagállammal. Reális, hogyha realisztikusan nézzük a dolgokat, ez alatt az idő alatt nem is lesz kész senki a csatlakozásra, de ez nem jelenti azt, hogy megállnánk. Ennek az ellentéte igaz. Az én feladatom az lesz, hogy segítsek felkészülni azoknak az országoknak, amelyek csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz, hogy minden kritériumot, minden kritériumot betartsanak. Regionális politikai biztosként megtanultam azt, hogy fel kell készítenem az új tagokat arra, hogy az Európai Unió felelős tagjai legyenek. Három olyan területet látok, amelyben nem ismerek pardont. Az egyik az alapjogok az és a e, jogállamiság, a második a gazdaság, a harmadik pedig a megfelelően működő demokrácia. És ezeket ki kell, hogy egészítse a megfelelő közigazgatási kapacitás. Ezek alapvető dolgok, és a tárgyalások során a motto, a mottom az lesz, hogy minőséget sebesség előtt. A mandátum elején javaslatokat fogok benyújtani arra, hogy hogyan lehet ezeket a prioritásokat jobban támogatni. Ami az igazságszolgáltatást és a jogállamoságot illeti, szorosan együtt fogok működni az alelnökkel, az, az igazságügyi, a fogyasztóvédelmi, a nemi egyenlőségi, illetve a migráció és belügyi biztossal. A szervezet bűnözés és a korrupció elleni harc, harc a közigazgatás reformja, a független és professzionális igazságszolgáltatás olyan dolgok, amelyekben nem ismerhetünk kompromisszumot. Ugyanez igaz az alapjogokra. A diszkriminációnak nincs helye olyan társadalmakban, amelyek csatlakozni kívánnak az EU-hoz. A második dolog, amelyben nem ismerünk pardont, a gazdaság és azon erőfeszítéseink, hogy növekedést teremtsünk és munkahelyeket teremtsünk, munkahelyeket teremtsünk. Szeretném, hogyha a csatlakozás gazdasági kritériumait újra megvizsgálnánk. Tanuljunk az európai szemeszterből, és biztosítsuk azt, hogy a bővítési kritériumaink valóban támogatják partnereinket abban, hogy elérjék azokat a sztenderdeket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy tagokká válhassanak, és, és amelyel beindíthatják a növekedést. A strukturális reformok csak akkor sikeres, lehetnek sikeresek és fenntarthatóak, hogyha az emberek látják és érzik ezeknek az előnyeit. Ref, azokat a reformokat, amelyeket a regionális politikában bevezettem, ezeket nagyon fontosnak tartom, és ezek arra motiválják a partnereket, hogy folytassák a növekedési politikát azáltal, hogy a kompetitív előnyeiket meghatározzák, és a reform erőfeszítéseket ezekre az ágazatokra koncentrálják. A közféra támogatása nagyon fontos, az IPA e, például, és együtt kell működnünk a nemzetközi pénzügyi intézmények, e, intézményekkel. Annak érdekében, hogy látható eredményeket érjünk el. A harmadik alapvető dolog az igaz és mély demokrácia. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek hozzájárulnak a reform folyamathoz a bővítésre váró országokban, legyen szó a szabad választásokról, a valódi független médiáról, az inkluzív, átlátható kormányról. Szeretnék, ebben számítok az önök támogatására, és szeretném a civil társadalmat jobban bevonni reform folyamatba. Azt mondtam, hogy nem állunk meg, sőt, bizonyos területeken még gyorsítjuk a tevékenységünket a csatlakozási partnerekkel. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a regionális együttműködést erősítsük, és segítsük megoldani a bilaterális problémákat. Partnereink nem léphetnek az európai ösvényre, hogyha nem tudják a múlt örökségét megoldani. Arra ösztönzöm a régiókat, hogy stabilizálják az országokat, is stabilizálják régióikat, és ezért egy mélyebb párbeszédet szeretnék ösztönözni Belgrád és Pristina között. A Nyugat-Balkán országainak jobb összekapcsolódása van szükségük saját magukkal és az Európai Unió, saját egymás között és az Európai Unióval is. Ezt a régiót be kell vonni a, a kör a, a vérkeringésbe, az európai vérkeringésbe. Nem lehet ez egy fehér folt a, a térképen a Nyugat-Balkán infra, energiainfrastruktúráját és közlekedési struktúráját er, erősíteni kell, ez közös érdekünk a TEN-T és a TEN-E hálózatokon keresztül. Szeretném, hogy szeretném kihasználni tapasztalataimat, amelyeket regionális politikai bizottság biztosként, biztosként szereztem, hogy biztosítsam azt, hogy ezek hatékony, jól menedzselt és jól célzott befektetések, amiket megvalósítunk ezekben a hálózatokban. Szeretném a kooperációt erősíteni, újra életet, ten, életet lehelni ebbe és ebben is szeretném kihasználni tapasztalataimat. Végül pedig az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van Törökországgal kapcsolatban, a reformok motorja lehet. Szeretném a Vámúniót modernizálni, ezt kiteljesíteni, hogy érvényes legyen a szolgáltatásokra is, a közbeszerzésre és a mezőgazdasági termékekre. A közös érdekeink eh, elérését eh, folytatnunk kell. Azonban csak akkor léphetnek, léphet előre Törökország a tárgyalásokban, hogyha valóban elkötelezi magát a reformok mellett. Tisztelt képviselők, amikor a szomszédsági politikát tíz évvel ezelőtt eh, létrehoztuk ki, gondolta volna, hogy milyen instabilitás és krízis helyzetek alakulhatnak ki délen és keleten. Aktívabban eh, kell részt vennünk a szomszédságunkban fellépő problémák megoldásában, és a demokrácia és a jólét építésében meg kell őriznünk a saját biztonságunkat, az egyetemes értékeket fenn kell tartanunk, és az érdekeinket most kell képviselnünk. A fő prioritásunk az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az ukrán válságot, ukrajnai válságot megoldjuk. Általános célunk az, hogy olyan megoldást találjunk, amely tiszteletben tartja Ukrajna ter területi integritását, függetlenségét, szuverenitását és a nemzetközi jogot is. Támogattunk el az alapvető, azt az alapvető jogot, amelyel Ukrajna és népe is rendelkezik, hogy saját stratégiai választásaikat megtegyék. Az EU-Ukrán társulási egyezmény aláírása és ratifikációja fontos mérföldkövek, amelyek erősebb politikai és gazdasági kapcsolatokat alakítanak ki az EU és Ukrajna között. Nagyobb stabilitást és jólétet hoznak majd az európai kontinensnek. Az európai szomszédság politika egy olyan keret, amely elengedhetetlen, mind, mind délen, mind, mind keleten. Azonban fenn kell tartanunk a, a tempót ezekkel a változó változó körülményekkel. Juncker elnök azt kérte, hogy ajánlásokat tegyek az első évben, ezt meg fogom tenni, és önökkel is ebben egyeztetni szeretnék. Először is mindig azt mondtuk, hogy az európai szomszédsági politika, politikában megkülönböztetett megközelítésre van szükség minden országra. Ezt most valósággá kell, valóra kell váltanunk. Másodszor a, a politika rugalmasabb kell, hogy legyen, és gyors választ kell, hogy lehetővé tegyen. Harmadszor biztos szeretnék lenni abban, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezünk az együttműködésre minden kulcsfontosságú területen, energia, kereskedelem és migráció területén. Negyedszer erősítenünk kell a közös a, a kapcsolataink kapcsolatainkat a szomszédos országokkal. Erősebb bevon, erősebben be kell vonni a civil társadalmat és az üzleti világot is. Hadd mondjam el azt, hogy ha a partnereink nem felelnek meg a ígéreteiknek, nem tartják be az ígéreteiket a jobb kormányzással, reformokkal kapcsolatban, az probléma, de ha betartják az ígéreteiket, akkor az uniónak is be kell tartani az ígéreteit. Hogyha partnereink nem tartják be az ígéreteiket, akkor világos stratégiát kell kidolgoznunk arra, hogy hogyan tudjuk az érdekeinket képviselni. A keleten a keleti partnerség megfelelő keretet kínál. Biztosítani szeretném, hogy Ukrajna, Grúzia és Moldávia támogatást kapjanak a demokratikus átalakuláshoz, politikai és gazdasági reformokhoz. Az Európai Bizottság támogató, Ukrajnát támogató csoportja kulcsfontosságú szerepet játszik a munkánkban és a keleti ukrán, ukrán terület újrafelépítésében. Erősíteni szeretném örmény országot és Azerbajdzsánt való együttműködést, és szeretném a politikai kapcsolatainkat, kritikus megközelítést erősíteni Belorussziával kapcsolatban. Támogatni fogom Federica Mogherinit az Európai Unió szerepének erősítésében, hogy a keleti szomszédságban befagyott konfliktusokat megoldja. A főképviselővel szeretnék előrelépni Oroszországgal folytatott párbeszédben. Oroszország nem szabad, hogy alábecsülje az Európai Unió képességét arra, hogy megoldja a problémákat és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a partnereink fenntartható reformokat hajtsanak végre. Érvényes ez a déli területre is, itt most Tunéziára és Marokkóra gondolok. Erősít, segítenünk kell ezeknek a partnereknek partnereinknek abban, hogy a demokratikus párbeszéd folytatódjon, és a reformok békét és jólétet hozzanak Szíriában. Hatalmas politikai és humanitárius válsággal nézünk szemben. Nem engedhetjük meg, hogy eh, ez eh, hogy ez eh, lekerüljön a napirendről ez a probléma egyéb problémák miatt. Politikai megoldástra kell törekedni továbbra, és segít kell nyújtani azoknak, akik, akik szenvednek, Jordániában és Libanonban például. Egyiptomban egy komplex politikai helyzet alakult ki, és nagyon kemény gazdasági körülmények vannak. Itt is konstruktív fellépésre van szükség. Nem szabad Líbiát sem nem szabad megengedni, hogy Líbia a káoszba torkoljon. E, itt is erősíteni kell az állami hatóságokat, és támogatni a politikai e, párbeszédet. Hozzá fogok járulni ahhoz is, hogy az Európai Unió a e, közel-keleti békefolyamatban fontos szerepet játszan, ebben szorosan együtt kívánok működni a főmegbizotta. Tisztelt képviselők, néhány szót az európai gazdasági területről és az európai szabadkereskedelmi térségről. A, a képviselővel azon fogok dolgozni, hogy megerősítsük az együttműködést, és a belső piacot továbbra is támogassuk, és tiszteletben tartsuk a szabadságokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió és szomszédai nagy kihívások előtt állnak, olyan éppen akkor, amikor a pénzügyi eszközeink nagyon korlátozottak. Az Unió a felelősséget kell, hogy vállaljon, és erősebben kell, hogy koncentráljon a, a szomszédsági és a csatlakozási politikára. Önökkel együttműködve szeretném biztosítani azt, hogy az Európai Unió proaktív és célzott politikát folytat partnereivel, a polgáraink jólétét szem előtt tartva. Nagyon lelkesen, de pragmatikusan szeretnék nekilátni a munkának. Kérem, működjünk együtt határozottan, realistán, annak érdekében, hogy a szomszédainkkal kötött partnerségeket erősítsük, és ebben az európai érdekek vezessenek bennünket. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen, biztos úr! 10 perc, 45 másodperccel pontosan landolt, a kijelentett helyen, most pedig ez példaértékűen kell, hogy vonatkozzon tovább. Hozzászólókra Préda úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos jelölt, először is gratulálok a jelöltségéhez. Nincsen kétség felől, hogy ön kompetens és európailag, Európában nagyon elkötelezett politikus. Az elmúlt öt évben már erről bizonyságot tehetett regionális biztosként. Egy dolgot azonban hadd említsek, múlt héten ön azt mondta, hogy az elmúlt öt évben szerzett tapasztalatai felhatalmazák arra, hogy mint buldózerként robbanjon be a külpolitika területére. Nos, nagyon sok megjegyzés elhangzott már ezzel kapcsolatban. Ön inkább szomszédságpolitikában tartja magát elkötelezettnek, vagy inkább csatlakozási politikában? Beides, beides. Mind a kettőben. Gyorsan meg tudom válaszolni a kérdést. Rögtön át is térhetnénk a következő kérdésre. Je suis totalement satisfait. <laughs> non, ça va. C'est bon, c'est suffisamment clair. Jó, világos, minden világos, köszönöm szépen. Howitt. Biztos jelölt úr, mi keményen küzdöttünk azért, hogy a bővítés szerepeljen a címében. A parlament azt javasolta, hogy a tárgyalásokat vegyék innen ki, és ön csak a szomszédsági politikáért és a bővítését legyen felelős. Hogyha ez így megtörténne, akkor ezt ön elfogadná A második hogyha nincsen további EU bővítés az elkövetkezendő öt évben, amit mi nem üdvözlünk, akkor ön szerint mi a sikere az EU bővítési politikájának az ön hivatali ideje alatt? Aztán hogyan tekintsük az ön jelölését? Ez annak a jele, hogy manapság az Európai Unióban Brüsszel elfáradt, a bővítési fáradtság jellemzi, vagy pedig le akarja küzdeni ezt a fáradtságot, és a közvéleményt megnyugtatni a tagállamokban. És végül pedig biztos úr, ön szeret sorba állni? Mennyit áll sorba, miközben elkezd türelmetlenkedni? És mennyi időbe telik, míg ön feladja a sorbaállást és elmegy? to your first uh, question. Az első kérdésére azt tudom válaszolni, hogy szerintem nincs ellentmondás. Teljesen világos, hogy a bővítési tárgyalásokra kell összpontosítani. Én elmondtam már a bevezetőben, hogy a minőségről van itt szó, nem a sebesség számít, hanem a minőség. Én regionális politikai biztosként is láttam már ezt, és el is mondtam, hogy kölcsönös érdeke mindenkinek, hogy jól felkészült tagállamok csatlakozzanak ehhez a családhoz. Tehát ők felkészülten jelentkezzenek, és ki tudjanak használni minden lehetőséget, ami a rendelkezésükre áll, tehát a strukturális alapoktól és így tovább meg tudjanak felelni az összes követelménynek a jogszabályokban. Ezért javasoltam azt, hogy nagyon alapos részletes tárgyalásokat kell folytatni a partnerekkel. Itt arról van szó, hogy felkészüljünk a jövőre, a jövőbeni csatlakozásra, méghozzá alaposan, és ezen fogok dolgozni. Ami a közvéleményt illeti, igen, az igaz, ezzel foglalkoznunk kell a saját hazánkban is, tehát minden tagállamban foglalkozni kell ezzel. Nem csak arról van szó, hogy a partnerekkel tárgyalunk egy esetleges jövőbeni csatlakozásról, hanem arról is szó van, hogy meggyőzzük az érintett tagállamokban a lakosságot arról, hogy van a további bővítésnek előnye, növekedés, munkahelyteremtés, és így tovább. Tehát, hogy ez az érintett tagállamoknak is jó, mert hova tekinthetünk, amikor a feltörekvő piacokat látjuk, keleti, Európa keleti részére. Tehát igazolt dolog az, hogyha ide fektetünk be. És végül pedig hadd biztosítsam úgy úr arról, hogy én eléggé türelmes vagyok. nem 8-tól 5-ig dolgozom, és kiesik a kezemből a tól 5 órakor, hanem ha kell, akkor egész nap dolgozom, sőt a hétvégén is, annak érdekében, hogy a közös céljainkat elérjük és érdekeinket képviseljük. Holt? No, that's not, yeah. Thanks. Thank you for... Pót kérdés. Egy perce van Howitt úrnak. Köszönöm szépen, nincs tehát akkor ellentmondás, hogyha az ön címe megváltozik. Engem az izgatott egyébként, hogy ön az asztal másik oldaláról áll fel, és nem erről. Azt mondja, hogy minőség a gyorsaság előtt. Most akkor tulajdonképpen az aspiráns országok felé jelzést küld? Ezt a jelzést akarja küldeni, és látja, hogy ennek ebben milyen veszélyek rejlenek? In order to avoid any, um... Annak érdekében, hogy elkerüljünk mindenfajta félreértést, elutazom ezekbe az országokba a hivatali időm elején, és világosan elmondom, hogy nagyon kemény, de fenntartható tárgyalásokat kívánunk velük folytatni, amelyek elérik majd a végcélt, a csatlakozást a nyugat-balkáni régióban. Köszönöm szépen, eh, biztos jelölt úr. Amikor a szomszédsági politikáért és a bővítési folyamatért eh, való portfóliót elvállalta, akkor egy nagyon fontos portfóliót kapott, eh, és úgy gondolom, hogy ön szigorúan fog eljárni, ami a feltételek betartatását illeti. Törökországban mindenképpen fontos, hogy ennek az országnak stabilizáló szerepe van ott a régióban. Más országok esetében ez nincsen így az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy Törökország a stabilitás már egyre kevésbé tudja ott eh, a régióban biztosítani. Biztos jelölt úr, hogyan látja a közel-keleten Törökországnak a szerepét, és milyennek látja saját eh, szerepét abban, hogy bevonja Törökországot a, a régiós helyzet stabilizálásába? Úgy gondolom, hogyha teljes általánosságban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ezzel majd fogunk. Ki kell hangsúlyozni, hogy a Törökország fontos partnere Európának, annak kell tekintenünk, és érdekünk fűződik ahhoz, hogy a Törökországhoz fűződő kapcsolatainkat javítsuk, elmélyítsük, és ezzel a témával foglalkozzunk ezzel a témával minden bizonyal intenzíven fogok foglalkozni, és természetesen érdekünk fűződik ahhoz is, hogy a közvetlen szomszédságunkban stabil, békés eh, állapotok uralkodjanak, és ehhez hozzátartozik az is, beletartozik az is, hogy eh, a szomszédainknak az egymáshoz fűdődő viszonyában, amennyiben az eh, szükséges, fellépjünk. Oda én magam is hajlandó vagyok belépni, közvetítőként rendelkezésre állok erre a főképviselő asszonyal együtt, így például arra, hogy a Törökország és Izrael közötti kapcsolatokat javítsuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az európai csatlakozási kritériumokat illeti, a kisebbségeknek a tiszteletben tartása és védelme a tagállamokban. Hán biztos előtt úr, mi az ön véleménye a zsidó és keresztény kisebbségekről Törökországban, és a török hatóságoknál kívánja az ő eh, helyzetükkel kapcsolatban eh, közbeavatkozni. Itt gondolok különösen a zsidó kisebbségnek a helyzetére, amely hajmeresztő időről időre. Önnek igaza van, ez az egyik eh, aggodalmunk Törökországgal kapcsolatban, és ez, hogyha megint megfelelő sebességet érnek el a csatlakozási tárgyalások, akkor mindenképpen fontos, hogy Törökországot és az ottani politikai vezetőket az elé a kérdés elé állítsuk, hogy nem csak mondani tudják-e, hanem bizonyítani is tudják-e, hogy az országban élő kisebbségek helyzetét komolyan veszik. Thank you, Mr. Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, Hán biztos jelölt úr. Önnek három főnöke lesz, sőt, lehet, hogy több. Mogherini asszony, Timmermans úr és Juncker úr. Hogyan tud majd ön működni ebben az új bizottsági szerkezetben? Hiszen ugye tudjuk, a régi bizottságban, a még jelenleg fennálló bizottságban más volt a helyzet. Most itt útmutatásokat adnak majd önnek, hogy fogják elvégezni a munkát. Végül pedig Juncker úr szavai szerint nincs bővítés. hogy mondjam, ez érdemi tartalom nélküli mondat? Ez jelent valamit? Hiszen, hogyha egy, egy ország készen áll, akkor csatlakoznia kell, vagy biztosítani kell azt a lehetőséget. A liberális frakció az orosz agresszió ellen nagyon komolyan felszólalt. De most már marsartelvre van szükség a demokrácia, a jogállamiság és a gazdasági túlélés érdekében Ukrajnában. Kérem, tegye le az asztalra ezt a marsartervet. Meg akartam kérdezni, hogy egy perc vagy másfél perc áll rendelkezésemre, hogy Ukrajna jövőjét összefoglaljam. Nos, először is az együttműködésről. Azt hiszem, nincsenek aggájaim erre vonatkozóan. Szerintem kiválóan fog működni a jelenlegi bizottságban is mindig meghívnak bennünket, mindig arra hívnak fel bennünket, hogy működjünk együtt. Tehát ebben nem látok semmifajta új akadályt, sőt, inkább az ellenkezőjéről van szó. Most az a tény, hogy bizonyos alelnökök tulajdonképpen témákkal vagy klaszterekkel foglalkoznak, és mutatja, hogy az új Juncker bizottság milyen célokat tűzött ki magának. Ez a kifejezés, hogy semmi bővítés. Én ezzel kapcsolatban már elmondtam a véleményemet. Ez arról szól, hogy nagyon alapos tárgyalásokat kell folytatni. Most kezdtük csak el, idén, ezeket a tárgyalásokat Szerbiával, tavaly Montenegróval, tehát hogyha megnézik, hogy mennyi a csatlakozási tárgyalások átlagos időtartama, azt hiszem, hogy nem lehet azt várni, vagy arra számítani, hogy nagyon hamar uh, hamarosan ezeket lezárnánk. De mondom még egyszer, itt nem arról van szó, hogy egy fix határidőt szabunk, hanem arról van szó, hogy minden készen álljon, nem csak az, hogy mindenben megállapodjunk. A megállapodás számomra azt is jelenti, hogy javul a teljesítmény bizonyos területeken. Emberi jogokra gondolok, átláthatóságra, a bírói ág függetlenségére, és így tovább, és így tovább. Látom, hogy már túléptem az időmet, Úgyhogy talán majd egy más lehetőséget kellene találnunk, hogy Ukrajnáról is beszélhessek. Én nagyon szívesen megteszem ezt. Thank you, uh, Mr. President. Then I... Köszönöm, uh, elnök úr, a szót, és akkor azt mondom, hogy tessék, megismétlem a kérdésemet, Ukrajna, és parancsoljon, adjon választ. Well, also here I think it's important to have... Nos, azt hiszem, itt is fontos a szoros együttműködés, a politikában is, de arra is szükség van, hogy segítsük az ukrán kormányt abban, hogy a szükséges reformokat végrehajtsa. Nem csak arról van szó, nem mindig csak a pénzről van szó, hanem a segítségnyújtásról általában ha jól értettem, az Európai Parlament, de vannak más nemzeti parlamentek is, amelyek segítséget nyújtanának Ukrajnának, hogyha például a decentralizációról van szó, a politika regionális szinten történő megerősítéséről, és így tovább, ugye ezzel foglalkozni kell az érintett országban, illetve a civil társadalmat megerősíteni, és az újjáépítésről is szó van Kelet-Ukrajnában, hiszen ez muszáj, itt a lehetőségeinket, eszközeinket fel fogjuk használni nemzetközi szinten is. Frau Lőzing asszony. Hán úr ami a jövőbeni szomszédsági politikát illeti, különösen a mediterrán térségben és Észak-Afrikában. Erre vonatkozik a kérdésem. Tekintettel, hogy az elmúlt időszakban a partnerségi és társulási megállapodások gyakorlatilag a határvédelemre, a menekültek visszafordítására, különösen Líbia esetében problémákat okoztak, és gyakorlatilag csak ezekre terjedtek, illetve a szabadkereskedelemre. Hogy és gyakorlatilag csak a helyi elit számára biztosítottak előnyöket, eh, ahhoz vezettek, hogy a népek széles rétegei számára csak szegénységet és problémákat hoztak. A konkrét kérdésem az, hogy hogyan kívánja eh, a szomszédsági politika keretében ezt a folyamatot a jövőben eh, tompítani, és az ön véleménye szerint a szociális szempontból igazságos és fenntartható szomszédsági politika hogyan kell, hogy kinézzen. Lőzing asszony, úgy gondolom, hogy fontos emlékeznünk arra, hogy itt nem egy eh, mindenki számára eh, kedvező egyen megoldást eh, tudunk biztosítani, hanem egyénileg kell kezelni az egyes országokat, és az általuk tett előrelépések függvényében kell intézkedéseket tennünk. Ha megnézzük mondjuk Tunéziát vagy Marokkót, ott jó előrelépések voltak, hogyha azonban megnézzük mondjuk Líbiát, ott úgy gondolom, a legsürgősebb feladat az az, hogy először is egész egyszerűen biztonságot teremtsünk az országban élő emberek számára és biztosítsuk a számukra megfelelő időn belül, hogy az alapvető ellátások rendelkezésre állnak, szolgáltatások, és az emberek biztonságban tudnak élni, biztonságban tudnak dolgozni. Tehát itt az egyes országoknak a helyzetét azt egyedileg kell tekintenünk, kezelnünk, és minden országban biztosítanunk kell azt, hogy az emberi jogok tiszteletben legyenek tartva. Ez egy alapvető törekvésünk, és a teljes élettapasztalatunk azt mutatja, hogy ha az emberek szabadságban, függetlenségben, a félelemre való okok nélkül tudnak élni, akkor sokkal többre képesek, sokkal többet tudnak elérni, nem utolsó sorban természetesen gazdasági szempontból is. Úgyhogy a munkánk az ebbe az irányba kell, hogy mutasson. Biztosítanunk kell a legalapvetőbb jogok tiszteletben tartását, és ezzel egyidejűleg segítenünk kell, hogy ezek az országok fejlődni tudjanak, a lehető legjobb mértékben ki tudják alakítani saját gazdasági önállóságukat. Ganz konkrét. Egészen konkrétan a szíriai válság kapcsán vannak-e olyan Ugye vannak olyan országok, Libanon, Jordánia, Törökország, ahova az emberek menekülnek, és itt rendkívüli mértékben megsértik a menekülteknek a jogát. Többek között a menekült státuszt sem adják meg nekik. Így például nem marad, nincsen meg a hozzáférésük az egészségügyhez, az oktatáshoz, stb. Mit kíván tenni a szomszédsági politika keretében, például az EU delegáció útján, hogy ennek a problémának a megoldását elősegítse. Nos, a legfontosabb az, hogy a politikai konfliktusokat, amik gyakorlatilag fegyveres összecsapásokba torkollottak, ezeket megszüntessük. Ott természetesen nyomorult helyzetben vannak a menekültek, és a menekült áradat hatalmas mértéket öltött. 2014-ben nagyobb volt gyakorlatilag a menekült áradat, mint 1945-ben. Hát 1945-ben nem volt ennyi menekült. Ezzel a problémával kell most valamit kezdenünk. A legalapvetőbb infrastruktúrát kell eh, garantálnunk a menekültek számára, különösen a közelgő tél eh, eh, előtt, ami ezekben az országokban nem feltétlen enyhe. Tehát itt a legelső lépés, hogy szállást biztosítsunk számukra, és például a gyermekek számára lehetőséget adjunk arra, hogy egy iskolát látogathassanak. Tehát az oktatásuk az ne szakadjon meg. De ahogy elmondtam, itt a dolgok összefüggenek egymással, és fenntartható megoldást kell találnunk a politikai konfliktusra. Enélkül a menekültügyi problémát a maga természetesen tragikus kísérő jelenségeivel együtt nem leszünk képesek százszázalékosan megoldani. Thank you, Mr. Hahn, for the concise but... úr, köszönöm szépen Hán eh, úr a eh, kiváló bevezetőjét. Nagyon örülök, hogy azt mondta, hogy a eh, szomszédsági politikai keret mind, észak, mind ö, ö, keleten, mind délen, ez rendkívül fontos, és hogyha valóban ez működne, akkor nem robbanhatnának ki olyan konfliktusok, mint amilyeneket láttunk az elmúlt években. A keleti szomszédsági politika a sikereknek a felét mindenképpen ez adja. Ezek az, ezeknek az országoknak, országokkal nagyon jó kapcsolatokat kell ápolnunk, de nem olyan jó a kilátásuk ezeknek az országok, mert, egy, mert konfliktusban állnak nagy hatalommal. Kinek kellene részt vennie e, ennek megoldásában? Láttuk a rugalmassági megközelítést, amelyet ön említett, ez jó. Folyamatosan azt kértük, hogy hogy ne legyen túl ambiciózus a cél, mert hogyha minél tökéletesebbek akarunk lenni, annál nehezebb elérni ezeket a célokat. Válasz, köszönöm. Azt hiszem, hogy a két dolog összefügg, hogyha megnézi a mission lettert, amelyet kaptam, az elnöktől, azt kérte ebben, hogy egy éven belül nyújtsak be egy javaslatot a szomszédsági politika reformjával kapcsolatban, és ez tartalmazza ezeket a megközelítéseket, amelyeket ön említett. Ami az ön megközelítéseit illeti, a more for more és less for less elvet illetően valóban korábban túl nagy hangsúlyt eh, helyeztünk a more for more elvre. Eh, ezzel egy időben eh, mindenképpen indokolt mondjuk nem a szankciók bevezetése, de a less for less megközelítés lépésenként való bevezetése. A legfontosabb célunk azonban az kell, hogy legyen, hogy ezeket az országokat segítsük, de hadd mondjam még egyszer, hogy tőlük függ ez, rajtuk múlik, Neki kell szuverén döntéseket hozniuk a saját jövőjüket illetően. Ezek az országok tehát önálló döntést hoznak, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Then uh, Lord Asmus. Up. Szartmász úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne néhány kérdésem Törökországa kapcsolatban. Az írásbeli válaszaiban azt mondta, hogy a független és professzionális igazságszolgáltatás nagyon fontos a államiság tekintetében. Ön szerint Törökországban ez létezik másodszor? Megint csak Törökországnál maradva, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az a Törökországnak nyújtott csatlakozás előtti segítségnyújtás, ez most folyik, évente 1 milliárd eurót kapnak Eh, és hasonló összeget eh, kaptak, kapnak 2020-ig a tervek szerint. Törökországban több eh, újságíró van börtönben, mint Kínában vagy Iránban. Ön egyetérte azzal, hogy mindenféle, minden előcsatlakozási segélyt meg kellene szüntetni, fel kellene függeszteni, amíg nem engedik ki ezeket az újságírókat. És egyetérte abban, hogy valóságban az ö, csatlakozás előtti segély ez az egyetlen eszköz a kezében, amelyre, amely jelhatással lehet a török kormányra. Köszönöm. Nos, igen, ezek az intézkedések a jelenlegi rendeleteken alapulnak, amint egy ország csatlakozási ö, folyamatot kezd, csatlakozási tárgyalásokat kezd, a csatlakozás előtti alapok megnyílnak előtte. Persze végig kell dolgoz, gondolnunk, hogy vannak-e olyan fejlemények ebben az országban, amelyek szembe mennek az alap elképzeléseinkkel, értékekkel, értékeinkkel. De még egyszer hadd mondjam el, hogy a dolgok rendkívül összetettek egyes esetekben, és meg kell ezt vizsgálnunk, megfelelő válaszokat kell találnunk, olyan válaszokat, amelyek egyik oldalról amelyekkel elérhetjük azt, amit, ami a célunk. Elfogadhatatlan, és ebben önnek igaza van, elfogadhatatlan az, hogy börtön büntetés várjon valakire azért, mert olyan okokért, amelyek a szólásszabadsággal függnek össze biztos lehet abban, hogy valóban és biztosan fel fogom vetni ezeket a témákat Törökországgal való tárgyalásaim során, azért, hogy megoldást találjunk. Ez olyan dolog, amely elfogadhatatlan részünkről, és erre megfelelő válaszokat kell találnunk de minden tiszteletem mellett, biztos jelölt, nem igazán látom, hogy a török kormány miért figyelne az ön szavaira, az ön elődjének a szavaira sem figyelt. Az egyetlen lehetőség az az, hogyha a támogatást csökkentik. És még hozzátennék valamit. Juncker úr azt mondta, hogy öt évig nem lesz bővítés és az én választóim nem igazán értik, hogy miért kell 14 milliárd eurót elkülöníteni az elkövetkezendő 5, évre, 5 évben csatlakozás előtti segély, csatlakozás előtti segély címén, hogyha ezek az országok 5 évig úgysem csatlakoznak. Nem gondolom, hogy Törökország 14 milliárd eurót kapna, mondja válaszában, a biztos jelölt, ez a teljes költségvetése eh, a eh, csatlakozás előtt álló országoknak 11,7 milliárd euró, hogyha jól tudom, ez a teljes költségvetés. Nos, még egyszer, ezt a témát bizony eh, napirendre kell tűzni. Törék kollégákkal való tárgyalásaink során, tárgyalásaink során ezt említenünk kell. És még egyszer, igen, ez elfogadhatatlan. hogyha a reakciók nem adnak okot megelégedettségünkre, akkor meg kell vizsgálnunk, mit tehetünk. Epitideios képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy az már elhangzott, az Európai Bizottság elnöke Juncker úr kinyilvánította, hogy az elmúlt az elkövetkezendő öt évben nem lesz további bővítés az Európai Unióban. Mindezek ellenére eh, a jelölt országokkal tovább folynak az ez irányú tárgyalások. Az egyik eh, ilyen jelölt ország az Európai Unióhoz való csatlakozást eh, télú kitűző ország, a korábbi Jugoszlávia. Tudjuk, hogy a tárgyalások gyakorlatilag zsákutcába jutottak, hiszen a kormány a görög országgal kötött megállapodást megszegi, az országnak az elnevezésére vonatkozóan. Ugye Macedónia elnevezést választotta magának ez az ország, annak ellenére, hogy ez az elnevezés egyébként egy Észak-Görögország régiónak is. De ettől a problémától eltekintve a korábbi eh, jugoszláv tagköztársaság Macedónia nem teljesít más Európai Uniós csatlakozási feltételeket eh, sem, így például bizonyos kopenhágai feltételeket. A kérdésem az lenne önhöz, hogy hogy kívánják ezt a kérdést kezelni, annak érdekében, hogy az általános európai érdekeknek megfelelő eh, választ kapjunk. Politika, hogy δεν hogy να Time is over. Δέκα δευτερόλεπτα. Tehát az ideje, mondja az elnök úr. Majd kiegészítő kérdést feltehet. A potkérdésnél lesz lehetősége még beszélni. Herr Abgeordneter. Nos, képviselő úr, a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia eh, kérdése egy ismert kérdés, és ez lesz az egyik legnagyobb kihívás, amivel az elkövetkezendő években szembe kell néznem, hiszen semmi esetre sem kielégítő az, hogy ez az ország 2005 óta jelölti státusztal rendelkezik, és mindezek ellenére képtelenek voltunk eddig a tárgyalásokat megkezdeni. Nyilvánvalóan ez a lakosságnak a hangulatára is kihat, és ahhoz vezetett, hogy az országban a reform lendület az alább hagyott, és összességében ez nem egy eh, kielégítő eh, alakulása a helyzetnek. Úgyhogy számomra ez egy fontos dolog, hogy az elkövetkezendő években megfelelő megoldást találjak. Ez nem lesz könnyű, ennek tudatában vagyunk, de ez szolgálja a lakosság érdekeit. Szükséges, hogy erre a tárgyalások megkezdéséhez mandátumot kapjunk. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésemre. Sajnos nem volt érthető számomra, hogy az elnök miért kívánta megakadályozni ezt. Gracias, presidente. Valenciano asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hán úr, én szeretnék, szeretném, hogy szóljon a déli szomszédságról, a földközi térségről. Az arab tavasz esetében is elkötelezte magát az Európai Unió e felé ebben az irányban. Az emberi jogok támogatása iránt elköteleződött az EU. Úgyhogy szeretném kérdezni az ön véleményét, hogy hogyan kívánják ezeket a szavakat a gyakorlatba átültetni, és valóban megvédeni az emberi jogokat ebben a térségben. Nagyon összetett és nagyon változó térségről van szó. Ő nagyon helyesen mondta, hogy minden egyes ország más, a külön-külön világ, de mit fogunk tenni? A többet több elvet megerősítjük, amikor arról van szó, hogy az emberi jogokat védjük. Az emberi jogok védelme az ön stratégiájának a része lesz. Én szerintem így kellene, hogy legyen, biztos jelölt úr hiszen ön a szomszédság politikáért lenne felelős, úgyhogy várom a gondolatait a témában. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok az Európai Unió politikájának fontos részét képezik. Az alap pilléreink a Lisszaboni szerződés második cikkeiben vannak lefektetve, és ott világosan le vannak szögezve, hogy ezeket a nemzetközi kapcsolatainkban kifelé is figyelembe kell vennünk, alkalmaznunk kell. Ami az ön konkrét kérdését eh, illeti képviselő asszony, úgy gondolom, hogy a civil társadalom erősítése eh, elsősorban az megfelelő eszköz, annak érdekében, hogy közvetetten a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi jogokat, az igazságszolgáltatás átláthatóságát és függetlenségét érvényre tudjuk juttatni. Ehhez kapcsolódik természetesen, hogy megfelelő eszközöket kell erre találnunk. Az Európai Unió más globális szereplőkkel ellentétben az elmúlt időszakban foglalkozott a szociális médiák kérdésével, különböző eh, TV csatornáknak eh, eh, a lehetőségével. Nem foglalkoztunk ezzel eleget, de egy biztos, hogy meg kell néznünk, hogyan tudjuk a legalapvetőbb jogok érvényesülését biztosítani, és hogyan tudunk olyan társadalmat kifejleszteni, ami ehhez szükséges. Az ezzel kapcsolatos politikánkat át kell gondolnunk, és helyenként újabb, új lehetőségek után kell néznünk. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto al reforzamiento de muchos de estos países las libertades están Egyetértek önnel abban, hogy a civil társadalmat meg kell erősíteni, a szabadsági jogok ezekben a társadalmakban igen komolyan korlátozottak, de a szavakon és a nyilatkozatokon kívül ezt kérdeztem, hogy túl kívánnak-e lépni. Valamilyen konkrét tervet, finanszírozási tervet, az emberi jogvédők támogatására vonatkozó tervet kidolgozni és végrehajtani és én konkrétan utaltam az arab tavasz országaira, amelyek még mindig igen nehéz helyzetben vannak. Valóban ezzel kapcsolatban vannak saját költségvetési soraink, hogyha sikerül, megtalálunk a megfelelő partnereket is ott az országokban, és fenntartható megoldásokat tudunk találni, akkor minden rendben lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy előrelépés volt, hogy valamennyi szomszédos országunk és az ezekben az országokban tanuló egyetemi hallgatók arra kaptak lehetőséget, hogy az Erasmus Plus programban részt vegyenek, és lehetőségük van ellátogatni Európában, itt tanulni, és így az európai értékeket, tapasztalatokat megismerhetik. Annak érdekében, hogy gyakorlatilag a saját országukban érvényesítsék majd ezeket. Ami az arab tavaszt illeti, egy Tunéziában fiatal munkanélküliek gyújtották fel magukat azért, mert ők munkanélküliek voltak. Nem arról volt szó, hogy ők képzetlenek voltak, őnekik egyszerűen nem volt munkájuk. Számukra munkalehetőséget, perspektívát kell biztosítani, tehát az országban a gazdasági lehetőségeket kell javítani, hogy a már most egyébként jól képzett helyi munkaerő egy perspektívát találjon az országban, hogy ott maradhasson és nyilvánvalóan nekik és a családjaiknak is gazdasági perspektívát kell biztosítani. Tehát itt a dolgok összefüggenek egymással, és holisztikusan kell őket kezelni. Thank you, Chair. Uh, Commissioner... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr. nélküli biztonsági fenyegetettséggel nézünk szembe a keleti és a déli szomszédságban is. Mi az ön véleménye a lehetséges missziókról, amely a békét, amelyek a békét, a biztonságot, stabilitást megteremthetnék a szomszédságban. Van-e itt a bővítési politikának bármilyen szerepe? Lehet-e ez ösztönző, amely ugyanezeket a cél, ugyanezeknek a céloknak a megvalósítását segíti? Igen. Fatiga asszony, hangzik a válasz. Szerintem ez elsősorban egy olyan kérdés, amelyel Mogherini asszonyhoz kellene fordulnia. Kérem, hogy a jövő héten tegye ezt meg. Ami a politikát illeti, azt tudom itt mondani, hogy megpróbáljuk a lehető leginkább felhasználni, bevonni a politika eszközeit is ebbe. Tehát minden, ami a biztonsággal kapcsolatos témákhoz kötődik de persze ezen még tovább szükséges dolgozni. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy meg tudunk állapodni, és kölcsönösen támogatni tudjuk ugyanazt más-más eszközökkel. How are you going to Pótkérdés Fotiga asszonytól. Hogyan tudja majd garantálni azt, hogy a közös védelmi és biztonságpolitika, illetve hogy ezek a megállapodások az olyan országokkal, mint Ukrajna, Grúzia, Moldova, hogy ezeket valóban végrehajtják, anélkül, hogy ebbe bárki is beavatkozna. Nem tudom a jövőt megjósolni, egyébként nem ülnék itt valószínű, ha ilyen képességeim lennének. De afelől nyugodt lehet, hogy én mindig mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a partnereinkkel aláírt megállapodásokat, szerződéseket végrehajtsuk. Ha ez nem működik, akkor be kell vizsgálnunk, hogy milyen következtetéseket lehet levonni, illetve hogy milyennek a következményeim. Biztos vagyok abban, hogy hát egyrészt ezeket a megállapodásokat nem pár nap alatt tárgyalták végig, hanem hónapokig, évekig tartott a tárgyalási folyamat, és itt tudatosítottuk a partnerekben azt is, hogy mire van szükség, tehát hogy a szükséges reformokat hajtsák végre. Jelen pillanatban nincsenek kétségeim arra vonatkozóan, hogy ne lennénk képesek végrehajtani ezeket a megállapodásokat. Talán ön bizonyos fajta politikai befolyásra gondol, de itt most másról van szó. Én önt és a kollégákat is megnyugtathatom afelől, hogy az Unió nagyon határozott lesz, és azt fogja elvárni, illetve megkövetelni, hogy a megállapodott szövegeket tartsák be. Bent Lange, köszönöm szépen, elnök úr, Hán úr, hagyd térjek én is vissza az Ukrajnával kötött partnerségi egyezményre és különös tekintettel azokra a körülményekre, amelyek egy hangsúlyeltolódást okoztak. Az első kérdés, ön meg tudja erősíteni E, meg tudja erősíteni azt, hogy az Európai Bizottság a jövőben az Európai Parlament képviselőit a szokásos kommunikációs csatornán e, keresztül értesítik, és a képviselők a jövőben nem a sajtóból értesülnek, értesülnek a módosulásokról. Másodszor biztosítani tudja e hogy jövőben is a törvényalkotási javaslatokban figyelembe veszik e, az emberi jogokat és a munkaadói jogokat, például, hogyha az Európai Bizottság kereskedelmi megállapodást köt. Harmadszor az, az a benyomásunk, hogy az Ukrajnával kötendő partnerségi megállapodás ki, megtárgyalásakor nem igazán volt megfelelő stratégiája az Európai Bizottságnak. A jövőben például a, dél, a déli földközi tengeri térségi országokkal kötendő, folytatott tárgyalása során mi fog ebben változni? Elősz, válasz. Először is senki sem örül annak, ahogy folytak a dolgok. A másik oldalon azonban egyértelmű, hogy egy működő intézkedésről volt, volt szó, hogy valamilyen működő megoldást kellett arra találni, hogy minél gyorsabban öm, fegyverszünetet érjünk el. Abból indulok ki, hogy ez nem lesz rutin megoldás, ebből nem csinálunk szokást, nyilván ezt nem kívánjuk. Azt szeretném, hogyha mindannyian kivételes helyzetnek tekintenénk ezt, és mivel ez egy kivételes helyzet volt, kivétel volt, maga a helyzet is kivételes volt, ezért kivételes intézkedésekre volt szükség. Ami a kölcsönös tájékoztatást illeti, Nyilván ez nem volt a legideálisabb megoldás. Másodszor meg kell még egyszer néznem ezt, amire ön utal. Nem igazán szeretnék erre kitérni, mert ezzel a kérdéssel még nem foglalkoztam. Mi is volt a harmadik kérdés? Milyen tanulságokat lehet levonni itt a stratégiából? Nem gondolom, hogy bármilyen stratégiától eltértünk volna. Összességében olyan folyamatról van szó, amely éveken át tartott, és végül is sikerült megállapodni, és abból indulok ki, hogy ezen megállapodás pozitív hatásai az végrehajtásnak köszönhetően láthatóvá válnak, remélhetőleg akár rövidebb idő alatt is, mert végeredményben itt a kereskedelmi kapcsolataink intenziválása, intenzívebbé tétele ennek köszönhetően biztosítjuk ezekben az országokban a béke és a prosperitás megvalósulását, ami az Európai Unió alapító gondolata. Commissioner designate uh... Biztos jelölt úr, először is sok sikert kívánok ehhez a komoly kihívást jelentő munkához a szomszédság politikában, hiszen most próbáljuk úgymond a keresztűzből visszatérni a barátsági kapcsolatokra. Mit kíván tenni Ukrajna esetében, a gázfüggetlenség esetében? Hogyan tudja garantálni, hogy Ukrajnának szabad választási lehetősége legyen, és mindenfajta zsarolás, külső beavatkozás nélkül az a megállapodásokat aláírhassa, végrehajthassa. A gázzal kapcsolatos függőség. Hogyan lehet az Európai Unió szomszédság politikájának a szuverenitását garantálni, hogy mi is meghozhassuk a szabad döntéseinket, anélkül, hogy minket Oroszország zsaroljon vagy korlátozzon? Yeah, um, first of all, already in my... Igen, hát először is jelenlegi regionális biztosi hivatalomban is dolgoztunk új rendeleteken, amelyekben voltak ilyen elemek, amik pont ezt célozták, tehát energiahatékonyságot, megújuló energiák felhasználását, hogy ezzel járuljunk hozzá a függetlenségünkhöz, tehát hogy Európa független egyen a külső energiaforrásoktól. Ez tehát a feladataim közé tartozik most is, a jelenlegi tárcámban. De általánosságban én úgy gondolom, hogy az energiát nem, le, nem szabad politikai fegyverként felhasználni. Másfelől azt azért be kell ismernünk, hogy az energia igényünk, igényeink itt a legkényesebb pont. Tehát az az érdekünk, hogy diversifikáljunk, minél több forrást használjunk tehát hogy rendelkezésünkre álljon az energia, de különböző fajta energiaforrások álljanak a rendelkezésekre, és ez vezet minket akkor, amikor újfajta ellátási láncokat próbálunk létrehozni, és így tovább, és az Európát összekötő eszköz is ugyanerre vonatkozik, nem csak az Európai Unión belül, hanem ez ugye arról is szól, hogy az Európai Unión kívülre is biztosítsa ez az összeköttetéseket. Ami pedig Ukrajnát illeti. Ukrajnát ugyanúgy érinti mindez, amit elmondtam. Tehát segítenünk kell ezt az országot abban, hogy függetlenedjen. Már tettünk lépéseket. Tulajdonképpen De azért azt is el kell mondani, hogy Ukrajnának is le kell tenni valamit az asztalra. Az ukrán energiapiac megengedhetne, illetve megkövetelhetne egy kicsit nagyobb átláthatóságot, már csak az európai barátok érdekében is. Tehát több oldalú megközelítésre van itt szükség. Thank you very much, President Brock, Commissioner Hahn. Köszönöm szépen, Brock úr és Hahn biztos jelölt úr. Két megjegyzés, két kérdés. Regionális politikai biztosként meg tudja valósítani az európai szolidaritási elvet azokkal az országokkal, akik a bővítési folyamatban és a szomszédság politikában részt vesznek. Második dolog, a jövőbeni csatlakozásra a lehetőségek igen korlátozottak, ezért önnek nagyon kemény, nagyon nehéz helyzete lesz, hogyan tudja modellként beállítani a csatlakozást azon országok előtt, amelyek erre várnak. Én Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban kérdeznék, ön nem említette ezt az országot a bevezetőjében. Hogyan látja a fejleményeket a most a választások után, és hogyan kívánja segíteni a horvátokat, hiszen ők eh, itt a legkiszolgáltatottabbak? hogy az alkotmányos jogaikat élvezhessék, hogyan kívánja őket segíteni. Ukrajnával kapcsolatban pedig mi a véleménye Poroshenko elnök javaslatával kapcsolatban? Decentralizáció Donetszki és Luhanszki régióban, ugye ez volt a javaslat, és hogyan képzeli az ukrán területek fokozatos visszaintegrációját az államba. Köszönöm és sok sikert! Köszönöm szépen, visszafelé haladva. Kiváló javaslat, a decentralizáció elméletben, elviekben ez mindig egy ígéretes és általában sikeres megközelítés is. Arról van szó, hogy a régiók felelősséget vállaljanak, és az etnikai aggályokat feloldjuk. Ez a jelenlegi konfliktus lezárásához is hozzá tud járulni. Ami pedig Bosznia-Hercegovinát illeti. A választások után most október 12-e a dátum, én azt hiszem az egyik első válaszomban elmondtam ezt, hogy el fogok utazni oda is, és rögtön felveszem a kapcsolatot az a főbb szereplőkkel, annak érdekében, hogy megállapítsuk, mit lehet tenni. Hát egyelőre kis előrelépést sikerült csak elérni, de azt hiszem, hogy általánosságban arra van szükség, hogy a jelenlegi logika helyett a brüsszeli logikára kellene összpontosítani, hogyha padhelyzet van egy országban, egy fejezettel kapcsolatban, mint például Bosznia-Hercegovina esetében. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Kukán úr. Üdvözlöm, biztos jelölt úr. Az, elődő, az előző bizottság a 23-as 24-es cikket az, az, az igazság és az alapjogokat alapelvnek tekintette, kulcsfontosságúnak tekintette, ön is úgy így kívánna eljárni. Másodszor valódi strató, stratégiai párbeszédet szeretne folytatni az Európai Parlamenttel, és úgy gondolja-e, hogy a politikai témák megtárgyalása és a pénzügyi eszközök kiutalása között összefüggés van. Úgy gondolja-e, hogy ezen viták eredménye hatással lehet az Európai Bizottság döntésére arra vonatkozóan, hogy milyen célra mennyi pénzt szánnak. Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Természetesen meg vagyok győződve arról, hogy a közös gondolkodás konkrét fellépést generálhat az érintett régiókban. És az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalataimra ból táplálkozhatom, és azt gondolom, hogy a regionális politikában is ez fontos, szerep, fontos, fontos szerepe volt ennek. Konkrét projekteket fog mindez generálni, amely, amelyek a nyugat-balkáni országokat is összekapcsolják egymással, nem csak szavakkal, hanem közös fellépéssel és például energiáról, ha beszélünk, energiakapcsolatokról, a közlekedési kapcsolatokról, ezek olyan dolog, dolgok, amelyekben úgy gondoljuk, hogy intelligens módon össze lehet kapcsolni az, a célkitűzéseinket az szükséges pénzügyi források kiutalásával. És ezek konkrét eredményeket generálnak az adott régiókban. Kovácsev képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Én is a legjobbakat kívánom a biztos jelöltnek. Az Európai Parlament azt mondták, hogy az Európai Parlament azt mondta, hogy azok az országok, amelyek csatlakozni kívánnak az Európai Unióhoz, ezek átláthatóbban kell, hogy leszámoljanak kommunista múltjukkal. Ön támogatja-e a parlament azon törekvését, hogy leszámoljunk a múltal átlátható módon, és az a levéltárakban meglévő anyagok feldolgozása is elkezdődjön. Ezek a levéltárak nagyon súlyos emberjogi jogsértéseket eh, tartalmaznak, és az közös európai örökségünk részét eh, képezik. A kommunista rezsim eh, vezető szerepet eljátszók szerepet játszók nem tölthetnek be jelen pillanatban vezető szerepet. Kérdés, hogy ez fenntartható-e. Te, e, válasz, teljesen megértem az ön álláspontját, megismer, megértem az Európai Parlament álláspontját is, és nyilván ez is e, a tárgyalásaink során szerepet fog játszani, de még egyszer hadd hangsúlyozzam azt, hogy e, minden szelektív igazságszolgáltatást meg kell szüntetni, el kell kerülni, mindenkinek, mindenkinek jár az, a fair bánásmód, a történelemmel, a múlttal természetesen szembe kell nézni, ez nem csak hogy jogos megjegyzés, hanem jogos javaslat is, és valóban megfelelő megközelítésre van itt szükség. Köszönöm szépen. Nekem Szerbiával kapcsolatban lenne egy kérdésem. Füle úr Belgrádban utazott, és három fontos prioritást határozott meg az országgal kapcsolatban. Először is gazdasági reformok, másodszor jogállamiság, korrupció elleni harc, és a közigazgatás átfogó reformja, harmadszor pedig további elkötelezettség afelé, hogy a Koszovóval folytatott kapcsolatokat normalizálják, hogy a megbékélés megtörténjen a régióban. Osztja-e Füle úr meggondolásait, és hogyan értékeli a reform folyamatot a régióban. Válasz. Ami Szerbiát illeti az elmúlt hónapokban, nagyon nagy előrelépést látunk, nagy elkötelezettséget mutatott az ország, a kormány. A kormány nagyon elkötelezett ezen folyamat mellett. Azt remélem, és mindenki gondolom ezt reméli, hogy eh, amint Koszovóban remélhetőleg hamarosan konszolidálódik egy új kormány, hivatalba lép az új kormány, ez a párbeszéd eh, és ez a tárgyalás folytatódik politikai szinten. El kell mondanunk, hogy technikai szinten, tisztviselői szinten folytatódnak ezek a tárgyalások eh, szerencsére. De természetesen politikai támogatásra is szükség van. A 35-ös fejezet rendkívül fontos téma. Ez egy más konkrét példa, hogy a csatlakozási tárgyalások során miért van szükség ahhoz, hogy arra, hogy a dolgok végül, miért van szükség időre ahhoz, hogy a dolgok megvalósuljanak nem csak arról van szó, hogy meg kell állapodni bizonyos dolgokban, hanem valóban konkrét adatokkal kell alátámasztani azt, hogy a, a, az előrelépés megtörténik, és ez bizony eltart egy bizonyos ideig. Szerbiával kapcsolatban azonban én kifejezetten nagyon pozitívan gondolkodom. Pikula képviselő. Köszönöm szépen. Biztos jelölt túl van néhány kérdésem Szerbiával kapcsolatban. A többi tagjelölt országgal ellentétben Szerbia volt az egyetlen, amely nem foganatosított intézkedéseket Oroszországgal szemben. Hogyan tudja ezeket az országokat rábírni majd arra, hogy kövessék az Európai Uniót ilyen vagy hasonló helyzetekben, mint amiben most vagyunk? A külpolitikait felelős főképviselő asszonyjal együtt ön vezető szerepet fog játszani a Szerbia és Koszovó közötti párbeszédben. Nem tudom, milyen stratégiája van Koszovóra nézvést a jelenlegi válság fényében, amikor most próbálnak egy kormányt létrehozni, és öt ország még mindig nem ismeri el Koszovót. Nem tudom, hogy ön a, mit gondol a mediációról Bosznia-Hercegovinában. A választások előtt együtt kíván működni politikai pártokkal, hogy a szükséges alkotmányos változtatásokat végrehajtsák, vagy más megközelítést fog használni? Köszönöm. De tekintettel arra, hogy Szerbia nem csatlakozott az Európai Unió álláspontjához. Mindenképpen, hogy ez további viták, eszmecserék tárgyát kell, hogy képezze, és nyilvánvalóan ezt bizonyítja az is, hogy már hónapra nem leszünk képesek tartós megoldásokhoz eljutni, de a szerb kormánynak is reflektálnia kell a helyzetre. Hogyha csatlakozásra törekszik, akkor nyilvánvalóan az ő általa, mint tagjelölt ország által küldött jelzéseknek is megfelelőeknek kell lenniük hiszen itt nyilvánvalóan a bizonyításnak a kötelezettsége az a tagállamot, vagy a tagjelölt országot terheli, hogyha gyorsítani szeretné a folyamatot. Ami Koszovót illeti, itt egyfajta dinamizmus vette kezdetét, ami nem fog megállni annak az öt országnak a határánál, akik eddig nem ismerték el Koszovót. Tehát itt most már mozgásban vannak a dolgok, ez is a munkának, a szerénységem és a főképviselő az, hogy munkának a része kell, hogy legyen, hogy itt is ezt a dinamizmust fenntartsuk, hiszen a jelenlegi állapot az nem ad elégedességre okot. Ami pedig Bosznia-Hercegovinát illeti, számomra különös eh, érdekfűződik ahhoz, hogy itt kötelezettséget vállaljak az előrelépésre, ugyanis az ott uralkodó állapotok eh, gyakorlatilag hosszú évek óta nulla erőlépést hoztak, és nyilvánvalóan ez egy nem kívánatos helyzet. Nagyon remélem, hogy Horvátország csatlakozásával, eh, Szerbia előrelépésével és a megerősített regionális együttműködés gondolatával Eh, ahogy említettem már, például az energia, a közlekedés, a szállítás területén, azért lassan-lassan eh, a tények útján egy olyan eh, helyzet alakul ki, amely aztán politikai szinten is egy jobb helyzetet hoz majd magával, ugyanis, ahogy említettem, a jelenlegi helyzet az nem célra vezető. Monsieur le commissaire euh, désigné. Tisztelt biztos jelölt, a Európa nagyon nagy aggodalommal tekint kelet felé, de ne felejtsük el de déli régiót sem. Az elmúlt négy évben arról beszéltünk, hogy az Európai Unió 20%-kal kevesebb pénzt juttat délnek. Ismerjük a körülményeket. Az a Lisszaboni folyamat, amely 2008-ban kezdődött, és földközi tengerre, térségre vonatkozik, ez megrekedt. kíván kezdeményezést indítani azzal kapcsolatban, hogy ne álljon, ne legyen, ragadjunk be ebbe a zsák utcába déllel kapcsolatban. Most kik azok, akik beruháznak ezekben a déli államokban? A BRIC államok, például a kínaiak a bevándorlási politika is nagyon fontos szerepet játszik itt. Milyen kezdeményezést kíván indítani annak érdekében, hogy a kelet és a déli partnerség között újra egyensúly legyen, és mit kíván tenni annak érdekében, hogy a mediterrán térség kilábaljon ebből a válságból? Válasz. Először is szeretnék azoknak, akik most eh, itt figyelik a meghallgatást, eh, és azt gondolják, hogy csak kelet-fele tekintünk. Nos, őnekik szeretném mondani, hogy nem felejtettünk el a déli eh, régiót sem, szem előtt tartjuk ezt. Préda úr kérdésére, aki azt kérdezte, hogy mi melyik a prioritás az én politikámban, mindegyik kelet és dél is egyformán fontos. Minden, ami minden olyan régió, amely a szomszédságunkban van, valóban megérdemli a figyelmünket, hiszen az itt történő dolgok, fejlemények hatással vannak a saját életükre. Például, hogyha a bevándorló hullámára gondolunk. Aztán, hogyha megnézzük a potenciált ezekben az országban gazdasági szinten is, ezzel mindenképpen foglalkozni, foglalkoznunk kell. És egyértelmű érdekünk az emberi jogok tiszteletben tartása ezen a területen, az emberhez méltó élet megvalósulása, és ezt követnünk kell, figyelemmel kell követnünk. A, azonban, ami a kulcsfontosságú számunkra, az a közvetlen európai érdekek képviselete. Ahogy mondták, a tűzkeresztből át kell térni a baráti körbe, és remélhetőleg ezeket a konfliktusokat, amelyek a tűzkeresztet adják, egyiket a másik után meg tudjuk szüntetni, meg tudjuk állítani. És a, a földközi tengeri térségben a partnerségi program rendkívül fontos és elengedhetetlen eleme a külpolitikának. Biztos jelölt úr, Törökországgal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mondja Piri kolléga. Csatlakozási fejezetek blokkolása, azért mert az ankarai jegyzőkönyvet nem hajtják végre, oda vezette Füle biztost, hogy 2012-ben az úgynevezett pozitív agendát bevezesse és kiegészítse a tárgyalásokat. Én kíváncsi vagyok az ön véleményére. Mi volt ennek a pozitív agendának az eredménye, és arra is kíváncsi vagyok, hogy Törökországot hogy fogja rávenni arra, hogy a csatlakozási kritériumokat teljesítse, és a joganyagot hajtsa végre. Ön támogatja az új csatlakozási fejezetek megnyitását, hogy az EU több nyomást tudjon gyakorolni Törökországra, mert ez a nyomásgyakorlási lehetőség csökkent a múltban. Az új bővítési igazgatóság szervezeti struktúrájával kapcsolatban kérdezem, hogy a regionális fő, főigazgatóság ugye a ciprusi task force-ot létrehozta, és hogyan fognak tovább dolgozni a kívánatos egyesítés irányában Ciprus esetében? Köszönöm. Piri asszony, az első kérdésére azt tudom mondani, hogy Füle biztos úr megközelítése helyes volt, de ő nem elégedett az eddig elért eredményekkel. Ettől függetlenül, és én osztom az ő véleményét, ez helyes megközelítés volt, csak még további munkára van szükség. A török hatóságok feladata, hogy lépjenek, mi nagyon konkrét feltételeket határoztunk meg, és nagyon konkrét megállapodások vannak. Itt van az ankarai jegyzőkönyv, és amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, addig komoly akadályai vannak annak, hogy megnyissunk újabb fejezeteket. De egyébként itt most találkoztam az új Európa ügyekért, európai ügyekért felelős miniszterrel. Néhány nappal ezelőtt mutatott be egy stratégiai anyagot, amely azt célozza, hogy a tárgyalásokat újraindítsák az Európai Unióval. Hát ezt majd még meglátjuk, értékelnünk kell, hiszen a konkrét lépésekről van szó, amelyeket Törökországnak meg kell tenni annak érdekében, hogy hiteles legyen. Tehát be kell bizonyítaniuk ezt adott időkeretek között. Konkrét elemek vannak itt, amelyeket teljesíteni kell és akkor lehet a tárgyalásokat újra megindítani ha még meg nem nyitott fejezetek esetén. Ami pedig az új bizottsági szerkezetet illeti, hát ezt is majd meglátjuk még. Szerintem az, hogy ezt a task force-ot a regionális főigazgatóságba tették, annak okán történt, hogy nagyon konkrét projekteket hajtanak végre. Én ugye tudom, hogy mit beszélek, higgyék el nekem, hogy itt megvan a tapasztalat, és komoly kapacitások vannak, tehát tudják, hogy a helyszínen a végrehajtást hogyan lehet megoldani, és talán ez még további lehetőségeket teremt arra, hogy szorosabban együttműködjön a sziget két része, és hogy egyszer eljussunk az egyesítéshez. Mr. Khan. Khan úr, komolyan aggaszt bennünket az a kényes helyzet, amely a konfliktus után most a gázai övezetben van, és a humanitárius helyzet is súlyosan aggasztó. Nem tudom, hogy ön milyen konkrét lépésekre gondol, hogy az EU hogyan tudna nyomást gyakorolni Izraelre. A második pedig, hogyan tudja garantálni, hogy a palesztinának biztosított pénzügyi támogatást valóban a palesztin nép előnyére fordítsák, és hogy a gázai blokkád megszűnjön. Harmadik kérdés, mi az ön véleménye arról, hogy úgy, úgynevezett humanitárius folyósót hozzanak létre Ciprusról? Many of your questions. Nagyon sok kérdése azt hiszem Mogherini asszonynak szól. Nem azért mondom ezt, hogy nem, mert nem akarok ezekre válaszolni, de mondom, a fellépést koordinálni kell. Nagyon komolyan politikai és kérdésekről van szó, ezek kényes kérdések. Én úgy gondolom, hogy fontos őt segíteni a mi eszközeinkkel, amelyek a rendelkezésünkre állnak a szomszédság politikában. Így, tudjuk, így tudunk hozzájárulni a helyzet javításához. azért, hogy sikerjen feloldani ezeket a, ezt a helyzetet. Ami pedig a folyosót illeti, a humanitárius folyosót. Szerintem mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy garantáljuk az, az áruk bejutását az érint, a, a lakossághoz Gázába. Ez, ez egyébként is ennek a megbékélési folyamatnak a része, de itt koordinálásra van szükség, és ebben a konkrét esetben Mogherini asszonyé a vezető szerep. Én most nem a felelősséget tolom el magamtól, hanem csak azt hangsúlyozom, hogy ez az ő hatásköre, és egyébként ez egy olyan példája lesz majd, egy példa lesz a jó együttműködésre, amit remélhetőleg önök láthatnak a jövőben később többször is. Thank you, uh, Köszönöm szépen elnök úr. Ami a sajtószabadságot illeti, mint eh, a csatlakozási, szabad, csatlakozási tárgyalások megkezdésének előfeltételét, gyakorlatilag itt a média, a foglalkozásokat újságíróként űzők, azok a negyedik hatalomnak tekinthetők. Az olyan tagállam jelölt országokban, mint ö, eh, Törökország, gyakorlatilag folyamatosan problémák vannak a sajtószabadsággal. Elmondta azt, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát, az információt szabadságát, a média függetlenségét alapvető feltételnek tekinti a tárgyalások megkezdéséhez, Ön ezt mondta, meglátjuk, hogy mit tudunk tenni, de hát ön kicsit felületes maradt. Kérem, hogy konkrétabban válaszoljon, hogy milyen lépéseket kíván megtenni annak érdekében, hogy, ezek, hogy a médiának a szabadságát föltegye a napirendre, eh, és ez, ezekben az országokban eh, a média helyzetét javítsa, és adott esetben már rövid távon megoldást kínáljon a problémákra. Ja, Úgy gondolom, hogy megtanultuk a leckét, e, és a megfelelő fejezetek keretében fogunk majd foglalkozni. E, e, a megfelelő fejezeteket nyitottuk meg a tárgyalások során először, tehát ahol a jogállamiságról, a véleménynyilvánítás szabadságáról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről és áttekinthetőségéről van szó megtanultuk a leckét, hogy ezt kell tennünk. És ezt a módszertant már ugye Montenegro és Szerbia esetében is alkalmaztuk. És aztán ezek lesznek azok a fejezetek, amik ugye először, legelőször lettek megnyitva, de egyben majd legutoljára lesznek lezárva. a tárgyalások megkezdése az már önmagában is cél. cél. Hát nyilvánvalóan cél, a legfontosabb cél az, hogy az ország csatlakozzon, de az is cél, hogy már a tárgyalások folyamán a szükséges változtatásokat ki tudjuk kényszeríteni. Eh, és itt maguknak az országoknak eh, eh, a függvényében változhat az, hogy milyen gyorsan tudnak válaszolni az Európai Uniónak az elvárásaira, és végső soron ettől függ, hogy milyen gyorsan lesznek aztán a folyamat végén az Európai Unió tagállamai hogyha ezeknek az országoknak és az ottani embereknek a elképzeléseit, intencióit megnézem, akkor nagyon is érdekük van, és szeretnének taggá válni, úgyhogy nekünk van ütőkártya a kezünkben. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr elmondta, hogy valóban az ottani embereknek jók a szándékai, de hát Oroszország mindenképpen eh, meg akarja majd akadályozni, hogy Európa tovább bővüljön. Hogy kíván ez ellen fellépni? Hogy kívánja gyorsítani a tagjelölteknek a csatlakozását? Ezzel egy választ tudnánk ugyanis küldeni eh, Oroszország irányába, és ellen tudnánk állni az Oroszország által kifejtett nyomásnak. Hogyha túlságosan e, szerények vagyunk, akkor a szomszéd országokat még inkább nyomás alá fogja helyezni Oroszország. És egy második kérdés, Tekintettel arra, hogy már a mostani biztosi grémiumnak is tagja és részt vett e, e bizottság, a legköszönő bizottság munkájában, mi a véleménye e, az európai polgári kezdeményezésről? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, ähm, Először is fontos leszögezni, hogy az egyes országoknak a szuverenitása és az ott élő embereknek a szuverén döntése határozza meg, hogy milyen utat válasszanak, és hogyan alakítják ki az Európai Unióhoz fűződő viszonyukat. A mi érdekünk tekintettel arra, hogy lehetséges csatlakozó országokról van szó, tekintettel arra, hogy közvetlen szomszéd országainkról van szó. Nekünk az az érdekünk, hogy csatlakozzanak, függően attól, hogy éppen milyenek a konkrét érdekeink, attól függ, kell, hogy függjenek az intézkedéseink. Az a körülmény, hogy a tagállam, tagjelölt országok jelentős összegeket kapnak tőlünk annak érdekében, hogy az országot és a saját társadalmukat modernizálják, és közelítsék Európához. Mindenképpen attraktív számukra az, hogy egy szuverén Európa felé forduló döntést hozzanak. Úgyhogy a mi intézkedéseink is ebbe az irányba kell, hogy menjenek az érintett országokat, megfelelően kell támogatni az Európa felé vezető úton, vagy az Európába vezető úton. És segíteni kell nekik, hogy olyan társadalmi helyzetet, olyan infrastruktúrát alakítsanak ki, ami őket az Európai Unió partnereivé és a tagállamok partnereivé teszi. Köszönöm szépen, elnök úr. Hán biztos úr, visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra 12 milliárdos összeg állt rendelkezésre regionális fejlesztésre. Ön be tud számolni ezeknek a forrásoknak a megfelelő elköltéséről 2014-2000 20-as eh, időszakra 15,4 milliárd eurót kap. Van-e ezzel kapcsolatban egy szociális kvóta? Hogyan eh, fogják elérni a külső határokon, a határokon átívelő együttműködés? Hogyan kívánják erősíteni eh, a határellenőrzést? Alá, hogyan fogja az új követeléseket végrehajtani, és európai parlamenti kép képviselőként az érdekelne, hogy az Európai Uniós források, amik rendelkezésre állnak, azok megérkeznek az emberekhez, teremtenek-e munkaeljet, e, biztonságot nyújtanak-e a családoknak, adnak-e perspektívát. Ezzel kapcsolatban várnám azon elképzeléseit. Nos, e, képviselő úr, hogyha hátul utol, az utolsólag elhangzott e, kérdéssel kezdhetném, egyszer már utaltam arra, hogy valamennyi keleti és déli szomszédunk esetében fontos, hogy az ott élő fiataloknak lehetőségük legyen arra, hogy részt vegyenek az Erasmus programban, és valamennyi országban igénybe is veszik ezt a programot, ami egy örvendetes tény. És megkíséreljük az általam imént említett programmal a gazdasági helyzetet az egyes országokban javítani, a saját érdekünkben és ez nyilvánvalóan munkahely teremtést is jelent. De azt mondani, hogy a politika közvetlenül ennyi meg annyi munkahelyet teremt, azért ehhez megfelelő keretfeltételeket kell teremteni, megfelelő programokat. De a partnereinkkel konkrét cselekvésekben is meg akarunk állapodni, civil szervezetekkel is, és megfelelő akciókat kívánunk indítani, hogy erre alkalmas projektek keletkezzenek és legyenek végrehajtva, amelyek támogatják a gazdaságot, és ami a végén persze oda vezet, hogy a meglévő munkahelyek megmaradnak, és új munkahelyek jönnek létre. E, ami pedig a legelső kérdését illeti, a források elköltésének ellenőrzését, erre valóban sor kerül és önöknek még abban részük lesz, abban a örvendetes dologban, önnek és a képviselő társainak, hogy a felmentvény megadásának kérdésével a Európai Unió különböző intézményeinek mentesítésével foglalkozzanak az európai számbevőszék is évente egyszer megvizsgálja ezt a kérdést, egy jelentést készít erről, és ez magában foglalja természetesen a bővítési és szomszédsági forrásokat is. Az erre allokált forrásoknak a mértéke az nem kielégítő, csak nagyon kevéssel van a kielégítő szint fölött, és alapvetően ez arra kell, hogy serkentsen minket, hogy a források felhasználásánál nagyon takarékosak legyünk és az egyes különleges kihívásokat se tévesszük szem elől. Végső soron pedig az egyes országokban megvalósuló programozás is összefügg nem kis mértékben azzal, hogy a mi stratégiai párbeszédünk hogyan történik, és a időközi eh, ellenőrzés milyen eredményre vezet, időközi felülvizsgálat. Úgyhogy meg kell nézzük közösen, hogy a programozásra hogyan fog sor kerülni, de mindenképpen beszámolhatok önöknek arról, hogy a regionális politikában, ahol eh, eredményorientációval és kondicionalitással dolgoztunk, ezt fogom magammal vinni az új területre is. Thanks, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni Ukrajnára és a pénz kérdésére. Tudjuk, hogy Ukrajna pénzügyi támogatást kap, 11 milliárd eurót kap az elkövetkezendő években az európai költségvetésből, és az Európában lévő, Európai Unióban lévő nemzetközi pénzügyi intézményektől. Kérdezem, hogy ön és az Európai Unió hogyan biztosíthatják azt, hogy, a, hogy Ukrajna pénzügyi támogatása a jó kormányzásnak meg, meg, elveinek megfelelően kerül elköltésre, és hogy az auditorok ne találjanak ebben kivetni valót. Köszönöm. Erre nincsen garanciám, de még egyszer Szeretném biztosítani önt, először is igaza van, ez az összeg, ez néhány évre lett betervezve, nem csak Európai Uniós székhelyű szervezetekről van itt szó, hanem a Világbank is részt vesz ebben például, tehát különböző pénzügyi forrásokról van itt szó, és ezen donorok mindegyikének megvannak a saját eszközeik arra, hogy utánkövessék és auditálják a ezt az intézkedést, hogy hogyan használták fel az ő általuk nyújtott pénzt. Ugyanez érvényes az Európai Uniós költségvetésből elköltött pénzekre. És erre megvannak az eszközeink. Az európai pénz a szomszédos régióban a delegációnkon keresztül kerül elköltésre, és itt a delegációink együttműködnek különböző szervezetekkel, intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, stb. Tehát itt kiváló tapasztalatokkal rendelkezünk már, és hogyha, ami például a keleti ukrajnai kelet-ukrajnai régió újra felépítéséről van szó, ez egy teljesen új kihívás, és meg kell néznünk, hogy hogyan működhet. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Ausztravicius képviselő ön nagyon történelmi jelentőségű feladatot kapott, és stratégiai jelentősége van ennek. Az Európai Unió szomszédos régiói soha nem voltak ennyire instabilak, és ennyire nagy változások nem voltak az elmúlt időszakban. Füle biztos a keleti partnerségből való, valós, ezt valóra váltotta, nem is beszélve a társulási egyezményekről és a partnerségi egyezményekről ön, mi lehetne az ön sikersztoria? Mit szeretne elérni annak érdekében, hogy a keleti partnerséget előre vigye? Másodszor Oroszországgal való kapcsolatok rendkívül bonyolultak, és hát jegesek. Mit kíván ön tenni annak érdekében, hogy a civil eh, társadalmat, hogy úgy mondjam, felszabadítsa az Orosz Föderációban, és erősítse az együttműködést az ebben dolgozó aktivistákkal. Először is azt gondolom, hogy fel kell készülni a eh, segíteni kell az országoknak abban, hogy felkészüljenek a eh, csatlakozásra. Mégpedig olyan módon, hogy miután hogy miután én befejeztem, befejeztem a munkámat bővítési biztosként, azután egy-két ország csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz. Ez nagy sikersztorinak számítana nekem. A nem, másodszor pedig, hogyha egyes országokkal a nem létező tárgyalások beindulhatnának, ez már hatalmas siker lenne. lehet, hogy egyes kislépések, amik számunkra kislépésnek tűnnek, hatalmas lépésnek, lépést jelentenek az emberiség történetében. Például, hogyha Macedóniát nézzük, vagy Bosznia-Hercegovinát, Szerbia, Koszovót, itt Törökország, ez már valami, itt már mérhető eredményekről számolhatunk be. Ami Oroszországot illeti, azt gondolom, hogy fontos kapcsolatban maradni, fontos a kölcsönös párbeszédet fenntartani, és azt gondolom, hogy de, azt kell demonstrálnunk az orosz fél felé, hogy a szomszédsági politika nem szabad, hogy veszélyeztesse Oroszországot. Mindenki számára kölcsönös érdeket kell, hogy képviseljen az, hogy javítsuk a kapcsolatainkat. Olyan kapcsolatról van itt szó, amely a bizalmon kell, hogy alapuljon, nem pedig negatív érzéseken. Azt gondolom, hogy annak a reményemnek szeretnék hangot adni, hogy ezen a területen előrelépést érjünk el. Eh, gracias. Eh, señor Hán. Köszönöm szépen, Hán úr. Vannak oázisok, és vannak sivatagok is. Törökországra vonatkozik a kérdésem és a tárgyalásokra, amelyek nem vezettek sehova. Éveken keresztül tárgyaltunk, és képtelenek voltunk lezárni a tárgyalásokat. Ez azt jelenti-e az önvéleménye szerint egyrészt, hogy Törökország még mindig igazi jelölte az Európai Uniós tagságra, a másodszorban lehetségesnek tartja-e konkrét fejezeteknek a lezá lezárását, és ezzel a folyamat lezárását, és nem gondolja-e, hogy azon tény alapján, hogy most az Európai Unió megszakította a tárgyalásokat, ez alapján nem áll -e fenn annak a veszélye, hogy Törökország máshogy, máshogy fog viselkedni majd a jövőben, és inkább a közel-kelet vagy a közép régió felé fog orientálódni? a, Nos, én pragmatikus politikus vagyok. Úgy gondolom, hogy Törökország számunkra fontos partnerország, és Törökország számára is messze mi vagyunk a legfontosabb partner. 120 milliárd eurós éves kereskedelmi volumennel számolunk, és a, beruházás, a, külfö, a törökországi külföldi beruházásoknak mintegy háromnegyede az Európai Unióból érkezik az országba. Tehát Törökországnak mindenképpen elemi érdeke az az, hogy eh, rendezett, stabil, jövőbe mutató eh, kapcsolatokat tartson fenn az Európai Unióval. Mi pedig a magunk részéről eh, kitűztünk egy bizonyos tárgyalási keretet. Ennek az eredménye mindez idáig nyitott, de mindenképpen célja a jövőbeni tagság. Ez most a tanácsban a dolgok állása. Ehhez kell, hogy tartsam én is magamat, de természetesen nyomon fogom követni a dolgokat. Mint korábbi osztrák tudományos miniszterre tudok emlékezni, hogy annak idején a miniszterségem alatt nyitották meg az első tárgyalási fejezetet, és le is zárták, ez a tudományos fejezet volt, hát ez már jó néhány évvel ezelőtt történt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezeket a beszélgetéseket folytassuk, a párbeszéd tovább menjen, de ahogy többször elhangzott már, a legalapvetőbb jogoknak a biztosítása a társadalomban, a török társadalomban számunkra az különös fontossággal kell, hogy bírjon. És ami a orosz-török tengelyt illeti. Designate in his foreign policy objective and mission. Biztos jelölt Juncker úr azt mondta, hogy Öt éves stabilizációs időszakra van szüksége az Európai Uniónak és az állampolgároknak, de ez nem jó üzenet arra kocká, korlátozni a bővítést, hogy csak tárgyalunk. De úr, ebben a szakaszban sokkal fontosabb a program, mint a politikai üzenetek. Hat nyugat-balkáni ország csatlakozásáról van szó. Földrajzilag az Európai Unióhoz tartoznak, és határaik, határosak öt tagállammal, létező tagállammal. Ez a hat ország szorosan összekapcsolódik, sokkal inkább, mint bármely más országcsoport korábban a múltban. Mit gondol arról, hogy egy közös megközelítést alkalmazzanak, valami fajta koordinált erőfeszítéseket, koordinált csatlakozást a nyugat-balkáni térségre? Köszönöm. Even though we have, uh... Igen, Szerintem mindenkivel egyénileg kell tárgyalni, és mindenkit egyénileg kell megítélni, annak érdekében, hogy ebben a régióban előrelépést tudjunk elérni. Én majd támaszkodom a regionális politikai biztosként szerzett tapasztalataimra is. Az úgynevezett makroregionális stratégiákat ki tudjuk használni ugyanis. A Duna stratégia már létezik, és nem sokára véglegesítjük az Adriai Uniós stratégiát is, ahol mondjuk nem minden érintett ország, de ezek közül néhány tagjelölt vagy lehetséges tagjelölt ország már részt is vesz a közös munkában, és az egyik célkitűzésem az lesz, hogy a regionális együttműködést javítsam ezek között az országok között, de a régión belül is, hiszen nyilván ha határok nem állnak meg a tagállamok határainál, nagyon sok esetben vannak egyéb régiók, Horvátország, Bulgária, Románia, Görögország helyzetét, az egész Balkánt együtt tekintve kell ezt a térséget tovább fejlesztenünk. Tehát ez vitathatatlan hozzájárulás lenne a helyzet javulásához. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χάνς, η Ευρωπαϊκή... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió megpróbálja az emberi jogokat és a demokráciát védeni. Aktívan és közvetlenül eh, részt vett a földközi tengeri térségi eh, fáradozásokban. Szíriában, Irakban életét vesztette számos polgári személy. A fundamentalizmus egyre terjed. Palesztinában, Marokkóban nem tartják be az emberi jogokat. És aztán itt van a földközi, földközi tenger, amely több ezer menekültnek a sírja. Ez mind terheli a kapcsolatainkat. Az emberi jogokat, az alapjogokat, az ENSZ kartáját számos országban nem tartják be. A következőt kérdezném, az ön felelősségi körén belül Magarini asszonynal együtt milyen kezdeményezéseket kíván kezdeményezni, hogyan kívánja azokat a megszálló országokat, mint például Izrael vagy Marokkó arra kényszeríteni, hogy betartsák a nemzetközi intézményeket a, telepek, a telepeken is. A, a kettes cikk szerint azokkal az országokkal, amelyek megsértik az emberi jogokat, a társulási egyezményeket felfüggesztik. Válasz. Az Európai Unió Marokkó eh, kérdésével kapcsolatban azt gondolom, hogy itt a nyugat-szaharai konfliktusra eh, mm, utal, és a telepes politikára, és eh, ami a nyugat-szaharát illeti, és az emberi jogok betartását, a világos mandátummal rendelkezik ezen a területen az ENSZ amelynek feladata ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az Európai Unió részéről feladatunk, hogy ebben támogassuk az ENSZ-t, kísérjük ezen az úton, de semmi értelme nincs annak, hogy több szakács főzzön egy konyhába, úgyhogy inkább támogató feladatunk van. A mi hozzájárulásunk kat, hogyha eh, kéri az ENSZ, akkor nyilván nem fogunk habozni, és ezt azonnal megtesszük. Κυρία Επίτροπε, σας χαιρετώ. Υποθέτω ξέρετε και εσείς και εγώ και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες όλοι οι... Biztos jelölt úr, azt hiszem mindenki tudja, az európai állampolgárok biztos, hogy az Európai Unión belül szabadon mozoghatnak, ez teljesen világos. És ez nem egy olyan ö, jog, ami a bűnözőket nem illeti meg. Viszont vannak olyan részek, ahova ön sem mehet, ahova Juncker úr sem mehet, és ahova én sem. Egyszerű látogatóként. Azért, mert ezt nem engedik meg. És itt a török erőkre gondolok. A török csapatokra, a Famagusta városára gondolok, és tessék, én úgy gondolom, hogy önnek ide kellene elutazni. Parancsoljon, menjen el Famagusztába. Azért, mert talán ez lehetne az, ami lendületet adna egy kicsit a folyamatnak, és valami fajta megoldás felé elvezetne. Hogyha ön elutazna Famagusztába, ez mindannyiunk érdeke lenne, európaiak érdeke lenne, de Törökország érdeke is lenne ez, mert muszáj, hogy itt megoldást találjunk, és ez segítené Törökországot is abban, hogy lépjen, megadna a kezdő lökést, nem bújhat el senki e mögé a probléma mögé. Ja, Sie Való, Ban az elmúlt, vagy utolsó előtti mondatával kimondta a lényeget. Itt különböző eljárásmód lehetséges, és különböző e, intézkedéseket e, e, teszünk azért, mert gyakorlatilag a párbeszéd az most megakadt. Én úgy vagyok a diplomácia területén, nem akarok úgy viselkedni, mint egy elefánt a porcelánboltban, lássuk meg, hogy milyenek az eredmények, kell, hogy beszéljek a szakértőimmel, de alkalomattán új utakra is kell lépnünk. Jelenleg nem tudok túl sokat elmondani, konkrét válaszokat nem tudok adni, de mindenképpen elviszem magammal útra valóul azt, amit mondott. Thank you, Mr. Chair, Mr. Hahn. Köszönöm szépen, elnök úr, Hán úr nyilván, megfogal, nyilvánlagosan megfogalmazta a kötelezettségvállalást, és megerősítette a kondicionalitást, illetve azt, hogy a szomszédságpolitikában részvevő országok is vállaljanak felelősséget. De az látszott, hogy a mechanizmusban részvevő országok tulajdonképpen rivalizálásra kényszerülnek, Oroszország és az EU között vannak. Hát eh, mindig ez az alternatíva, hogy az Orosz Föderáció vagy az Európai Unió, és ez nagyon súlyos politikai és gazdasági kockázatokkal jár mindenkire. A mostani ö, eh, európai szomszédság politika társadalmakon belül a konfliktus szítja, és én azért azt kérem, kérdezem öntől, hogy ö, eh, hogyan kívánja ezt a konfrontációs, konfliktusos spirált megállítani, milyen változásokat kíván bevezetni, annak érdekében, hogy ezeket az érdekeket kiegyensúlyozza, elutaznak Kievbe és Csizinauba, hogy tárgyalon a kormányjal és a társadalom képviselőivel, mert ők azt mondják, hogy az Európai Unió tagállamai kívánnak válni 2020-ig. Sobald ich kann, äh, amint tudok, és mindezt anélkül mondom, hogy megkapjam természetesen a visszajelzést. Ezeket az országokat a lehető leghamarabb meg fogom látogatni. Moldávia is egy elsődleges fontosságú utazási célpont a novemberi választásokra tekintettel. De még egyszer leszögezném, tényleg az egyes országoktól és az ő lakosságuktól függ, hogy ők hogyan kívánják, hogyan képzelik el a jövőbeli helyzetüket, hogyan eh, kívánják alakítani az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatokat. Különböző lehetőségek, különböző megközelítési módok, eh, megoldási lehetőségek adódnak itt. Nem állíthatjuk azt, hogy az Európai Unió eh, itt egy, egy terjeszkedő kurzust folytatna, mi készen állunk, hajlandóak vagyunk arra, hogy megfelelő kapcsolatokat ápoljunk a szomszéd országokkal, és azok, akik jobban akarnak közeledni az Európai Unióhoz, azokat támogatni fogjuk ebben, de természetesen minden egyes országnak a szuverén joga és az ott élők szuverén joga, hogy döntsenek erről a kérdésről. Ez egy fontos dolog, és nagyon remélem, hogy orosz részről is megvan a hajlandóság, hogy a dolgokat így értelmezzék, így lássák. És hogy mi semmilyen úton nem kívánunk egy konfrontatív kurzust folytatni. Mindannyiunknak az érdeke, az orosz fél érdeke is, hogy ebben a ezekben a régiókban lét, szabadság, az emberi jogok tiszteletben tartása és demokratikus rendszerek jöjjenek létre, amelyek végső soron az alapját képezik annak is, hogy az e-, ottani emberek jobban éljenek, a jól létük növekedjen. Ezt a politikát követjük, ilyen jelzéseket szeretnék küldeni, és fogok küldeni. Itt egy olyan együttélésről van szó, ami a végén remélhetőleg nem a szankciók útján fog eldőlni. De, ha szükség esetén nem fogunk visszaretteni attól, hogy szankciókról döntsünk, hiszen azt nem engedhetjük meg, hogy a területi szuverenitás bizonyos fokú megsértéseit szó nélkül hagyjuk. Nagyon remélem, hogy elérünk majd egy olyan szintre az eszmecserék során, ahol ezeket a dolgokat szankciók nélkül is tovább tudjuk majd vinni. Herr Kommissar, Harms asszony, tisztelt biztos jelölt, a kelet-ukrajnai helyzet nem csak jó reményeket táplál, hanem Mm, az a félelmünk is megvan, hogy ön, mint szomszédság politikáért felelős biztos, egy újabb befagyott konfliktusra kell, hogy szembenézzen, mint ahogy ez Transnistriában, illetve Transnistriában megfigyelhető. Önnek ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Hogy látja ezt a kérdést? Mi a véleménye a szankciókról? Ön beszélt a régió új, újjáépítéséről. Milyen keret feltételek érvényesek itt. Második kérdésem pedig a korrupció elleni harc és a jogállamiság Ukrajnában. Ez volt a legfontosabb követelésük vagy elvárásuk a majdániaknak a szabadság mellett. Mi, akik más országokban is követtük, vagy részesei voltunk az ezen átalakulásnak, hogyan tehet, mit tehetünk, hogyan léphetünk föl pozitív szerepben az Ukrajná, Ukrajnában? Válasz. Ami Kelet-Ukrajnát illeti, világos a, világos a helyzet. Arról van itt szó, hogy az ország területi szuverenitását meg kell őrizni. Megfelelő javaslatokat tett már Poroshenko elnök. A Minszki kör vagy forduló elindult. Összességében jó úton haladunk, remélhetőleg. Természetesen ez a helyzet még mindig nagyon érzékeny. A szünet, tehát időről időre megsértik. Mindazonáltal fontosnak tartom és bizakodom abban, hogy ez a kb. 30 kilométeres folyosó létrehozása további lépés a béke felé, megterem, béke megteremtése felé számukra, európaiak számára itt nincs megalkuvás. Amíg az ország területi szuverenitása nem áll helyre, addig nem lehet Oroszországgal szemben sem engedményeket tenni. Azt remélem, hogy sikerül elérni egy olyan szintre a tárgyalások során, amikor Európa valóban aktív szerepet játszik. Másodszor Poroshenko elnök legutóbbi bejelentései, mely szerint Ukrajnát szeretnék közelebb vinni az Európai Unióhoz, és ezen célból megfelelő reformokat kívánnak bevezetni. 50-60 ilyen reformról beszélt, Nyilván nem hasraütésszerűen mondta ezt a számot, hanem végig gondolta. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen megfelelő irányba mutat. A legnagyobb nyomás, amit mi gyakorolhatunk, az az, hogyha az országok amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, a népük kérésének megfelelően közelebb, közeledni kívánnak az Európai Unióhoz. Ehhez persze bizonyos dolgokat teljesíteni kell, feltételeket teljesíteni kell, és ezek a feltételek gyakorlatilag egyeznek azzal, amit a majdani felkelés során követeltek. Az átláthatóság, jogállamiság, korrupció elleni harc, igazságszolgáltatás reformja. Lunácsai képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, Rádos úr kérdéséhez szeretnék kapcsolódni, a bővítésről van szó. Ön azt mondta, hogy ahogy Juncker elnök is mondta, az elkövetkezendő öt évben nem lesz bővítés. És hozzá fűzte azt, hogy a polgárok az Európai Uniós polgárok az elmúlt tíz év bővítéseit meg kell, hogy emészszék. Nekünk és zöldek számára ez egy veszélyes stratégia. Ez úgy tűnik, mintha vége lenne a csatlakozási politikának. És az én kérdésem önhöz, hogy hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az európai polgárok az elkövetkezendő öt évben ezt a folyamatot, ezt a tíz év, elmúlt tíz év folyamatát úgy emészszék meg, hogy legyen kedvük még bővíteni mert a Balkán felé való bővítés az e- európai békeprojekt része. És mit tenne, hogyha Izland azt mondaná, mégis szeretnénk csatlakozni az Európai Unióhoz. Az, akit már szinte teljesen bevezették, teljesítik, akkor Izlandnak is várnia kell? Válasz? Nos, igen, akkor kell átmenni a hídon, hogyha elértünk a hídhoz, és hogyha az izlandiak megváltoztatják a véleményüket, akkor meglátjuk. Ugye Izlandon is vannak bizonyos problémák, nincsen még minden tisztázva, legyen szó a mezőgazdaságról, legyen szó a halászatról, úgyhogy itt van, vannak még nyitott témák. Nem vagyok angol anyanyelvű, de hadd mondjak valamit, ami nagyon fontos, amire mindenképpen büszkék eh, kell, hogy legyünk Európában. Évekig dolgoztam a gazdaságban. Hogyha egy eh, vállalatcsoport úgy nőne, mint ahogy mi nőttünk ilyen rövid idő alatt, akkor tulajdonképpen nagy, nagy eh, valószínűséggel kudarcra lenne ítélve ez a projekt. 20 évvel ezelőtt 12-en voltunk, most 28-an vagyunk. A struktúránk megváltozott, az egész konstrukció megváltozott. Hogyha ezt gazdasági szintre helyezem át, akkor biztos, biztos csődbe menne ez a projekt. És nekünk sikerült mégis menedzselni ezt a folyamatot, és összességében, bár itt-ott van néhány surlódás, de összességében működik a dolog. Ez a csatlakozási teljesítmény, amit elértünk, ez büszkévé, e, és magabiztossá kellene, hogy tegyen bennünket, és fel kell készülnünk a következő eh, bővítési hullámra persze kerüljük el azt a szót, hogy eh, megemészteni, megemészteni az eddigi bővítést, de összességében pozitívan eh, kell készülni arra, és felkészíteni a polgárokat arra, hogy az Európai Unió érdeke a bővülés. Ellen Smith következik. Thanks, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, azt hiszem az egyik dolog, amiben egyetérthetünk, az az, hogy az Európai Unió a puha hatalom felhasználásában nagyon jó. És a szomszédsági, szomszédos országokban mindig ez a kérdés, az EU milyen szerepet játszhat a civil társadalom védelmében, erősítésében, nyilván a, ezeken a tagállamok, ezeken az országokon belül. Nem tudom, hogy a civil társadalomnak nyilván nagyobb szerepet szán, ezt üdvözöljük, de hogy jobban értsük Önt, megkérdezném, hogy hogyan értékeli az EU eddigi teljesítményét, és hogy ön szerint mit kellene tenni azokban az esetekben, ahol a szomszédos országokban nem hogy a civil társadalmat erősítenék és felépítenék, hanem éppen lebontják Egyiptomra gondolok, de más országokra is. Tehát várnám az ön értékelését, véleményét, és hadd bátorítsam önt arra, hogy jobban hangoztassa az EU véleményét, mert aztán a végén nem lesz kivel tárgyalni, kit erősíteni. Különösképpen ami a déli régiót illeti, igen, meg kell nézni, hogy eddig mit tettünk, számba kell venni az eredményeket. A civil társadalmak létével kapcsolatban komoly aggályok vannak, és hát Egyiptomban láthattuk, hogy egy új törvényt vezettek be, meg kell nézni, hogy mi lesz ennek a hatása. De hát még egyszer szeretnék valamiről biztosítani, szeretném valamiről biztosítani önöket. Én igenis hangot adok ennek a dolognak. A civil társadalom léte elengedhetetlen eh, ahhoz, hogy az alapvető jogokat garantálni lehessen. Ha nincs színes, eh, sokszínű civil társadalom, akkor soha nem eh, tudnak elérni a demokráciáig. Tehát ez a demokrácia előfeltétele, hogy legyen egy sokszínű, differenciált civil társadalom. Pontosan ezért mondom még egyszer, hogy erre félre is tettünk forrásokat, tehát a civil társadalom erősítére és fejlesztésére, de ellenőrizni kell és értékelni kell azt, hogy eddig ez hogy működött, és meg kell nézni, hogy hogyan tudnánk javítani a pénzek felhasználását, annak érdekében, hogy fenntarthatóak legyenek a hatások, az eredmények. Azt hiszem, ez egyébként annak a része lesz, amit Juncker úr kért tőlem, arra kért engem, ugye, hogy egy kicsit alakítsuk át a politikát, rázzuk új gatyába, ha mondhatom. Dartmouth úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az Ukrajnával kapcsolatos helyzetről kérdezek önnek, mi a véleménye? Szeretné, hogy Ukrajna az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon? Vagy azt mondja nekünk, hogy erről még nem gondolkodott, és ezért nem tud válaszolni a kérdésre? Én azt is ugye elmondtam, hogy ezeken a meghallgatásokon az ön személyes véleményére is kíváncsiak vagyunk, nem csak a bizottság véleményére. Korábbi megjegyzéseiben azt a benyomást alakítottam ki, hogy a sajnálta a késlekedést az Ukrajna és EU között aláírandó társulási megállapodásról. Ez jó ez a benyomásom? Jól éreztem ezt, vagy sem? És végül pedig az utolsó előtti kérdésem arról, hogy több új ország csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Mi az ön véleménye? El, elismeri, hogy a gazdagabb országok nem akarnak csatlakozni, Norvégia, Svájc és így tovább, és hogy azok az országok, akik csatlakozni akarnak, nagyon szegény országok, és komolyan megfize- meg kell majd fizetnie az EU adófizetőknek ezt a csatlakozást. Elfogadja ezeket az állításokat? We can share our... Hát, köszönöm szépen talán cserélhetünk, és akkor én beülök az elnöki székbe. De a viccet félretéve, tehát ami Ukrajnát illeti, én elég pragmatikus vagyok. Szerintem ezt mindenki láthatta a Majdan téri eseményekkel kapcsolatban, és így tovább, hogy igenis megvan az az érdek, az a szándék, hogy Ukrajna érett országá válhasson, tehát hogy megérjen arra, hogy közelebb lehessen az Európai Unióhoz. És ezt támogatnunk kell, de ennél többet most nem lehet mondani. És még egyszer, Poroshenko elnök úr azt hiszem igen realista megközelítést választott, amikor azt mondta, hogy ha egyáltalán a csatlakozási kérelmünket be akarjuk nyújtani, akkor rengeteg reformra lesz szükség. És azt javasolta, hogy az elkövetkezendő 5-6 évben, 2020-ig egy olyan több, tehát több szükséges reformot végre kell hajtani, és akkor esetleg az ország olyan állapotba kerül, hogy benyújthassa a csatlakozási kérelmét. Tehát a dátumban igazából nem vagyunk biztosak, viszont azt látjuk, hogy nagyon világos a szándéka ennek az országnak, az ukrán népnek arra vonatkozóan, hogy közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, és ezt nem eh, utasíthatjuk el. Ami pedig a helyzetet illeti, senki nem volt nagyon elégedett, hogy hogy alakultak az, hogy hogy alakultak az események, de legalább tűzszünethez vezetett ez, és el tudtuk kerülni a haláleseteket. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek a közös érdeke. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ahogy mások is emlékeztettek erre, mondja Kestáldó úr, az ukrajnai válság nyomán csak a keleti partnerségre, a keleti államokra figyel oda az Európai Unió, Oroszország kerül be a képbe, és közben a földközi térség, az arab tavasz elfelejtődik, itt a demokratikus átmenetek elfelejtődnek, szinte eltűnt itt minden. Csendben egy súlyos válság alakult ki. Líbia esetében összeomlott minden. Az Európai Unió nagyon gyakran a szomszédság politikájával nem tudott hatékonyan fellépni, nem tudott reagálni a sürgősségi helyzetekre, ezek a demokráciák meghaltak az embrió státuszban, nem volt proaktív és hatékony az Európai Unió. Hát világos, hogy a keleti válság nagyon-nagyon súlyos, de a földközi térség és az, hogy 2014-ben már hány ember vesztette életét a földközi tengeren, miközben az EU-ba próbált menekülni, hát ez hihetetlen. Hogyan tudjuk a szomszédság politikában azt biztosítani, hogy a figyelem mindenfelé meglegyen, és hogyan tudjuk azt garantálni, hogy ön nem próbál mindig ideig ideiglenes megoldásokat keresni és utólag reagálni a felmerült válsághelyzetekre. Ähm, Szeretném még egyszer biztosítani önt arról, hogy a déllel is foglalkozunk és nem arról van szó, hogy volt egyszer egy arab tavasz, és most már az ősszel foglalkozunk, mert őszre hajlik az idő. Én úgy gondolom, hogy világossá tettem, hogy a saját főigazgatóságomban megfelelő személyzetre, megfelelő számú munkatársra van ehhez szükség. Nem igazán tudok azon változtatni, hogy Európában a közvélemény most inkább a kelet felé fordul. Természetesen belső szemszögből azt tudom mondani önnek, hogy mind a két dimenzióra ugyanakkor a figyelmet fordítunk, ez megjelenik a pénzügyi források allokációjában, tervezett allokációjában és a személyzeti erőforrások területét is. És azt kell, hogy mondjam, hogy a déli dimenzióban mutatkozó minden nehézség ellenére nem kívánom ezt a dimenziót sem semmibe venni. Hogyha megnézzük például a tunéziai helyzet alakulását, vagy a marokkói előrelépéseket, vagy a jordán helyzet változását, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem jutottunk még el oda, ahova szeretnénk eljutni, de a dolgok alakulása azt mutatja, hogy lehetséges a pozitív előrelépés, csak makacsaknak, kitartóaknak kell lennünk. Aztán vannak persze más területek, itt elhangzott Líbia neve, amelyek még messze vannak attól, hogy ideális legyen a helyzet, és nagyon sok fejtörést okoznak számunkra. De abban biztos lehet, ezt mondanám el még egyszer, hogy a, a bizottság és kezdve az én személyemmel az államtartó teljes terület elkötelezett a déli partnerség ügye mellett. Um, Godádás komisszárkanks. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr. Az Európai Unió és a közös külpolitika gondolkodott bizonyos szankciók bevezetésével kapcsolatban, ez különböző képen csapódna le a különböző tagállamokban. A szolidaritás beletartozik a gazdasági következmények végiggondolása is. Nos, a, azzal a portfólióval kapcsolatban, amelyet ön valószínűleg megkap, ön gondolkodik-e azon, hogy olyan intézkedéseket vezessen be, amely amelyeknek következtében a gazdasági, negatív gazdasági következményeket valahogy felfogja, amelyek az új keleti tagállamokban csapodnának le. Hogyan lehetne ezeknek az országoknak segíteni a gazdasági problémák leküzdésében? Köszönöm. Válasz, ez amennyiben megerősítik a jelöltségemet, ez nem lesz az én, nem fog, nem, ez az én felelősségi körömbe tartozik majd ez a téma, de a kollégákkal már beszéltem erről, a mezőgazdaság témában például egyeztetnünk kell, meg kell vizsgálni azt, hogy melyek azok a területek, ahol túlságosan sok olyan kérvény született vagy érkezett, amelyeket nem lehetett teljesíteni. Ami a fenntart, hogyha fenntart, fenn, tehát igazolható, bizonyítható hátrányok merülnek fel, akkor ezzel mindenképpen foglalkozni kell, de ez nem csak az Európai Bizottság feladata, hanem a e, tagállamok feladata is, a e, tagállamoknak is kell e, foglalkozni ezzel a kérdéssel. Oh, sorry. Uh, Mr. flying here in... Tisztelt biztos jelölt, hogyha ide, amikor ide érkeztem a repülővel a repülőtéren, azt mondták, hogy három perc múlva zárulnak az ajtók. Önök szerint ez, ezzel meggyőztek engem arról, hogy valóban három perc múlva be, bezárulnak az ajtók? Mi a helyzet ö, Törökországgal kapcsolatban? Mennyi ideig várathatjuk Törökországot? Mennyi ideig kell nekik kopogtatniuk? Mennyi ideig lehet őket megalázni? ez már nevetségesnek tűnik, Oroszország nevet a markába, hogyha ezt látja. Nem gondolja-e, hogy itt az ideje, hogy Lukasenkót kérjük meg arra, hogy legyen már kedves, vezesse be a demokráciát fel, Fehér Oroszországban. Vagy nem, gondolják, e, vagy nem gondolja-e, hogy a fehér oroszok nagy része inkább Oroszországgal kíván, vagy Oroszország fele kíván közeledni, és egyre közelebb kerül hozzánk az orosz hadsereg. Válasz. nem úgy szoktam gondolkodni a politikában, hogy mi lenne ha, hanem konkrét adatokra támaszkodom és tényekre. Én általában egyeztetek, beszélek az emberekkel. Én azt szoktam mondani a pohárra, hogy félig tele van, nem az, hogy félig üres. A problémákat megoldani szeretem, nem újakat kreálni. Itt makacsnak és következetesnek kell lennünk. Őszintén szólva, az Európai Unió olyan szintű erkölcsi erővel rendelkezik, hogy nem kell elbújnunk mások elől, és a lényeg az, hogy kinevet a végén. A végén nem minket fognak kinevetni. Maminikis képviselő, tisztelt Hán biztos jelölt, azt szeretném kérni öntől, hogy konkrétan válaszoljon arra, hogy Grúzia kap-e lehetőséget a közeledésre, és ha igen, mikor? Mégpedig azért kérdezem ezt, mert Lettország hat hasonló tapasztalatokkal rendelkezik. Grúzia nagyon sok reformot vezetett be, eh, de hiányzik ez az utolsó lendület, hogyha nincsen világos perspektíva. Az ország előtt ez probléma. Nemrégiben Grúziában jártam, sok emberrel találkoztam az elnökkel, a ellenzéki képviselőkkel, és Grúzia kívánsága az az, hogy világos eh, válaszokat kapjunk erre a, kapjanak erre a perspektívára persze lehet, megértem, hogy azt mondja, hogy Grúzia eh, számára nagyon messze van még ez a perspektíva. Egy személyes választ kérek, hogyha eh, nem a bizottság nevében kíván válaszolni. Válasz. Persze, eh, nem, nem tudok teljes mértékben elszakadni a bizottságtól, és nem is akarom. Nem is akarok. Grúzia világos kívánságot fogalmazott meg, megfelelő egyezmények, megegyezések születtek önök, ön is tudja, főleg, hogyha ellátogatott az országba, hogy nagyon sok, sok a reformra van még szükség, például a független igazságszolgáltatás, stb. Számos témában még tehát egyeztetnünk kell. Itt most arról van szó, hogy olyan biztosítsuk azt, hogy a fejlődés megtörténik, hogy mindenki, mindenkit az mindenkivel szemben érvényesül az egyenlő bánásmód, a tisztességes eljárás, és persze látom én is, hogy szükség van erre a lendületre, erre az utolsó lépésre, ami Grúziát közelebb hozza az Európai Unióhoz. Most megtörténtek az első lépések a társulási egyezménnyel kapcsolatban, és a szabadkereskedelmi megegyezéssel kapcsolatban ebből nyilván pozitív fejlemények következnek, és további intézkedések következnek. Thank you, Mr. President. Um, thank you. Elnök úr, biztos jelölt úr, én a következő kérdésemet románul fogom feltenni. A társadalom Moldovában komolyan reménykedik, és figyelemmel kísérik ezt a meghallgatást online az interneten. Köszönöm szépen tehát. Az a szuverén akarat, ami megnyilvánult a moldovai állampolgárok részéről, megadja azt a lehetőséget, hogy a megállapodást aláírják tehát remélhetőleg tagjelölt státuszt kaphatnak, mivel a kritériumokat teljesítették, és egy jövőbeni Európai Uniós csatlakozásban reménykednek. Most pedig egy rövid kérdés, ön szerint a Fekete-tengeri stratégia inkluzív jellegéből adódóan eszköz lehet-e a biztonsági és szektorális aggályok kezelésére a régióban, vagy sem? Letzteres ist sicherlich äh, az utóbbi mindenképpen egy szükséges kiegészítő intézkedés, erről vitatkozunk is most, a fő képviselővel dolgoznunk kell ezen a témán, és Moldávia számára is ugyanaz érvényes, mint más ország számára ahol ugye a helyiek eh, világossá tették, hogy szeretnének közeledni az Európai Unióhoz. Úgy gondolom, ezt támogatnunk kell. Eh, kísérő intézkedésekkel segítenünk kell, megtettük a szükséges intézkedéseket. Moldávia az első olyan ország, eh, amelyel egy vízummentességi rezsimben eh, eh, állapodtunk meg, tehát itt már nincsen vízumkötelezettség. Ezek mind-mind olyan intézkedések, amik a megfelelő irányba mutatnak, és megismételném még egyszer, Róma sem egy nap alatt épült föl, úgyhogy az Európai Unióhoz való közeledés, az Európához való közeledés az egy hosszú folyamat, ahol az egyik lépést kell a másik után megtennünk, konzekvensen fenntartható megoldásokat kell keresnünk ott e, helyben is, és remélem, hogy szeptember 30-án a moldáviai választások egy világos jelet fognak küldeni, e, hogy az eddig megkezdett utat folytatja az ország. E, és hogyha ez így lesz, akkor rajtunk nem fog múlni, hogy támogassuk e, Moldáviát ennek az útnak a folytatásában. Hán utolsó kérdésfeltevőként a frakciómból szeretnék még egyszer rákérdezni e, azokra a pontokra, ahol nem értettük önt először is. Mit jelent az, hogy a szomszédsági politikának az újra szabása? mi az, ami minket arra késztet eh, három év után, hogy a szomszédsági politikát átalakítsuk másodszorban. Itt viszonylag rendben bemutatta azt, amit egyébként írásban is megkaptunk, és amit eh, Juncker eh, bizottsági elnök úr felírt önnek, felírt önnek és nem tudom, hogy ezek hogyan fognak hangzani a Nyugat-Balkánon egyes fülekben. Mi van azokkal az országokkal, amelyekkel még egyáltalán nem indultak el a csatlakozási tárgyalások. Itt van például Albánia, amely szeretné a tárgyalásokat a lehető leghamarabb megkezdeni. Aztán itt van Koszovó, ahol még nincsen eh, az a vízum, vízumszabályozás, ami eh, eh, szeretnénk, ami pedig a főképviselő asszonya való együttműködést illeti. Ezt, ezzel kapcsolatban szeretnénk konkrétumokat tudni, hiszen ön nyilván nem megfigyelő státusszal fog rendelkezni, mondjuk Ciprus és a mediterrán térség esetében, hanem egy erős kezű biztos lesz. Válasz, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy fontos lesz szögezni, hogy az, amit Stefán Fül eddig tett, az mindannyiunk elismerésére számot kell, hogy tartson nem igazán egyszerű ezekben a kérdésekben előrelépést elérni, és tudom, hogy mennyit utazik ő ennek érdekében. Egyszer ültünk egy órát együtt, és akkor például elmesélt, hogy éppen most érkezett Albániából. Hál' Istennek azért tudunk egymással találkozni, egymás mellett vannak a szobáink, úgyhogy gyorsan meg tudunk inni egy közös kávét, bármelyikünknél is üljünk le. Egy biztos, egy bizonyos idő után nyilvánvalóan a saját magunk által végzett munkát felül kell vizsgálnunk, és meg kell néznünk, hogy merre megyünk tovább. Biztos, hogy Junckernak is az volt az elképzelése, amikor azt javasolta, hogy a regionális politikát érintő konkrét akciókat, politikákat az saját tapasztalataimmal, a határokon átívelő együttműködésre vonatkozó tapasztalataimmal vigyem át erre az új területre, és eredményorientált megközelítés módon alkalmazok, ahogy a regionális politikában is. E, úgy gondolom, hogy ezt át tudjuk transformálni a nyugat-balkáni helyzetre is, e, és az később elvezethet e, a csatlakozáshoz. Úgy gondolom, hogy e, a szomszédsági politikának, a csatlakozási politikának az újraalakítása az körülbelül ebbe az irányba kell, hogy történjen. Konkrét projektekkel, hogyha például a déli dimenzióra gondolok, amiről ma beszéltünk, már itt nagyon sok konkrét intézkedés történt, eh, amivel ott helyben a helyzetet javítani tudjuk. Ez pontosan az, ahol eh, a Mogherinivel való együttműködésnek, eh, az összjátéknak a lehetőségeit látom. Tehát egy közös politikai koncepció kell, amit aztán konkrét intézkedésekkel kell megtámogatnunk. A két dolognak tehát kéz a kézben kell járnia. Ezt persze tovább kell még fejlesztenünk, finomítanunk kell, de gyakorlatilag ez lenne a csapás irány, amiben elindulunk ki kell fejlesztenünk azokat a, az, az eszközöket, a politikai eszközöket, a politikai célkitűzéseknek kell alárendelnünk, tehát ki kell tűzni a politikai célokat, és aztán ehhez kell intézkedést rendelni, és ezt közösen kell aztán tovább vinnünk emlékezzenek arra, hogy minden egyes biztosnak egyetlen szavazata van a biztosok kollégiumában, és ezzel tudja a saját álláspontját kifejezésre jutatni, együtt kell, hogy működjenek, tehát és a nemzetközi politikában és a szomszédsági politikában így tudnak megfelelően fellépni. Ami Albániát illeti, itt most egy ilyen átvilágítási jelentés fog megszületni. Remélem, hogy a tanács a végkövetkeztetéseinknek helyt ad, és ebben az irányba tudunk tovább haladni. tudom, hogy vannak olyan képviselők, akik sokat vannak úton az országban, és vannak bizonyos technikai kérdések, amiket tisztázni kell. Nagyon remélem, hogy az új kormány megalakulása után ezen a területen is lesz előrelépés. Eristok Brojdre. képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr, az Európai Unió nagyon szigorú szankciókat kíván bevezetni Oroszországgal kapcsolatban. Másik oldalon több milliót ruház be Törökországban. Törökország azonban még mindig megsérti a nemzetközi jogot. Ugyanis a török hadsereg Ciprus szigetének egyharmadát elfoglalta, és ezen megszállt területeken nincsenek keresztény kisebbségek, Ciprust folyamatosan fenyegetik, és létezik egy hivatalos dokumentum, amelyet, amely a tanácsnak is birtokában van. Azt gondolja, -e, hogy az Európai Unió tagállama lehet egy olyan ország, amely ilyen politikát folytat. Korrekt dolog kettős mércét használni? Az Európai Európai Unió így hiteles? Hogy lehet gyakorlati eszközökkel támogatni azt, hogy az Európai Unió ezen tagállamát megvédjék egy olyan országtól, amely nagy fenyegetést jelent? Válasz? Igen, ma már többször is volt erről szó. Igen, tényleg fontos téma is ez. Minden felelőse, minden érdekeltel egy ahhoz kell ülni. Ismerem a ciprusi helyzetet, és a ciprusi elnökség alatt az a megtiszteltetésért, hogy szorosan együttműködjek a ciprusi kollégákkal, ismerem a helyi színi, a helyi érzékenységeket. Törökországgal is foglalkozom számos török projekttel, úgyhogy nos, a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan, és ezért is kell ez, ezért is került arra sor, hogy egyszerűen nem tudunk tovább menni a tárgyalásokban, zsákutcába kerültünk. Az európai közösség ezt nem fogadhatja el. Ezért ez egy fontos téma a tárgyalások során Törökországgal, ez a napirenden e, első pontok között szerepel. Grip képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt e, biztos jelölt, ön az egyike annak a hét biztosnak, akik az Európai Bizottságban már betöltöttek posztot. Ön a regionális politika területén szerzett tapasztalatokat. Kérdezem, hogy a regionális politikában szerzett tapasztalatokat a bővítési és szomszédsági politikára is tudja hasznosítani? Lehetne-e nagyobb hangsúlyt helyezni a régiók közötti együttműködésre, vagy a KKV közötti együttműködésre. És a külső, e, e, az Európai Unió külső pénzügyi eszközeit jobban ki lehet -e használni. És e, Szeretnék többet tudni a politikai céljainknak a pénzügyi eszközökkel való összekapcsolásáról a bővítési és szomszédsági politikában. Válasz. Igen, azt gondolom, hogy a tapasztalataimat különös tekintettel a programozás, illetve a projekt végrehajtás területén ki tudom használni. Ez az egyik oka annak, hogy, hogy Juncker megválasztott elnök ezt a portfóliót, ezt a tárcát kívánta rámosztani. Hogyha megerősítenek ebben a jelöltségemben, akkor arra fogok törekedni, hogy konkrét, látható projekteket valósítsunk meg, amelyek az országok fejlődését erősítik. Ez nagyon fontos számomra az Európai Uniónak a láthatósága, láthatóságának az erősítése a jelölt országokban és a potenciális jelölt országokban, és általában a szomszédos területeken ugyanis mint érdeklődő megfigyelőt mindig zavart engem az, hogy tulajdonképpen a legtöbb pénzt adjuk ezeknek a szomszédos országoknak, de különböző szervezeteken keresztül tesszük ezt, és az, a kedvezményezettek, ennek az, ezeknek az országoknak a lakói nem igazán tudják, hogy nagy mértékben, nagy százalékban a pénzek európai um, európai költségvetésből érkeznek. Úgyhogy ezért fontos a láthatósága Európának, hogy lássák azt, hogy európai adófizetők pénzéből támogatjuk őket őket. És ez is hozzájárul ahhoz, hogy politikai céljainkat elérjük. Szújca képviselő. Hála lijepo. E, drago mi je da ste dobili ovaj resor, gospodine Han, jer se većina... Köszönöm szépen. Hán úr, ezt a tárcát ön most megkapta a keleti e, partnerségi politika célkitűzései tulajdonképpen a jelenlegi tárcájával is összefüggésben vannak. Az Adriai folyosóról már beszélt, illetve arról, hogy a régiók hogyan függnek össze, hogy jön be itt a képbe a TEN-T, Hát nem tudom, hogy az építések, építkezések ritmusát hogyan lehet előre meghatározni, de ezért érdekelne a véleménye. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, egyetértek azzal, hogy ön um, el tudom fogadni, hogy azt mondja, hogy a minőséget részesíti előnyben a gyorsasághoz képest, de az Európai Uniónak azért nagyon fontos hozzájárulás, hogy érték ez az ország, és hogyan tudunk Oroszországgal szemben lépni anélkül, hogy világos, bátorító jelzéseket adnánk Ukrajnának. És végül pedig szerintem Horvátország biztos, hogy ragaszkodna ahhoz, hogy ismerjék el a, az elhunytakat, amelyek a háború, akik a háborúban vesztették az életüket, és hogy az ellopott tulajdon szolgáltassák vissza az őket azt, azoknak, akiket ez megillet. Ami az utolsó kérdést illeti, az én szemszögömből ehhez nem kell semmit hozzáfűzni, ez egy magától értetődő dolog, ez kötelezettségünk. Így például a Bosznia-Hercegovi na esetében fontos, hogy a közlekedési összeköttetések meg legyenek. Ön nyilván jobban ismeri a vidéket, a térképet. Jó lenne, hogyha megfelelő közlekedési kapcsolatok lennének azzal a régióval, ami hoz, elvezetne ahhoz, vagy hozzásegítene ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina Európa részévé válik, és talán a közelebbi vagy távolabbi jövőben akár ennél többé is válik. Össze kell kötnünk egymással az embereket, átvitt értelemben is, és természetesen konkrétan is. Ez sokkal több mindent tesz majd lehetővé a jövőben. Ezt én az egyik elsődleges feladatomnak értelmezem, különösen a Nyugat-Balkánon, hogy az emberek összekötésével, összekapcsolásával, egymáshoz közelítésével segítsem a régió fejlődését, és az egyes országok együtt közösen tudnak egy európai csatlakozási perspektíva irányában tovább haladni. Romanescu asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt úr, szeretnék először is gratulálni önnek eh, a most lezáruló biztosi eh, feladataihoz, és szeretnék minden jót kívánni a jövőre nézve. Juncker úr és ön is eh, azt szeretné, hogyha az elkövetkezendő öt évben inkább egy felkészülés történne a csatlakozásokra, és nem annyira újabb országok csatlakozása. Ön tudja, hogy a Moldáv köztársaság 2014-ben már teljesítette az Európai Unióval való kapcsolatában vállalt célokat a Moldáv köztársaság szeretne segítséget a csatlakozásra való felkészülésre. A Moldáv köztársaságnak a csatlakozás előtti tárgyalásokban való fejlődését azzal tudjuk segíteni, hogyha a perspektíva megmarad függetlenül attól, hogy milyen a Grúziával és Ukrajnával kapcsolatos helyzet. Tehát remélhetőleg ezt a három államot nem egy csomagban fogják tárgyalni, hanem minden egyes országra külön-külön koncentrálnak majd. Köszönöm. Abszolút így van. Képviselő asszony, egyénileg fogjuk, egyéni elbánásmódot fogunk biztosítani eh, az egyes országoknak, eh, támogatni fogjuk őket kísérő intézkedésekkel is, de még egyszer, minden egyes országnak és lakosságának a szuverén döntésén múlik, hogy mi történik. November 30-án remélhetőleg Moldáviában is világos választ kapunk arra, hogy milyen irányba megy tovább az ország. Nem arról van szó, hogy Juncker elnök úr és én azt kívánjuk, vagy belső célként tűztük ki, hogy mi öt évet szánunk erre, egyszerűen arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, ha mindenki azt szeretné, hogy létrejöjjön a bővítés. De hát mindenki megtanulta e, itt a leckét, hogyha egy ország tagá válik, akkor a tagságnak e, a, a, a, az első napjától fogva ugye föl kell gyorsítania a közösségnek a tempójára. Ismerjük a romániai tapasztalatokat, például a strukturális alapoknál a befogadási abszorpciós problémákat. Nagyon remélem, illetőleg nagyon jó lenne, hogyha jövőbeni csatlakozó országoknak ezeket a problémákat el tudnánk kerülni. Tehát jó lenne, hogyha egy, egy szolid alapos felkészülés lenne, és azt egy az fenntartható tagság követni. Gratulálok, biztos jelölt úr! annak ismeretében hogy a következő öt esztendőben előreláthatóan nem fog sor kerülni az eu további bővtésére önkéntelenül is felvetődik a kérdés a csatlakozás közvetlen motivációja hiányában miként lehet a csatlakozás útján járó vagy a tagjelölt országokat arra késztetni hogy tényleges módon tovább folytassák reformjaikat és teljestsék a demokrácia a jogállamiság és az emberi jogok terén megkövetelt vállalásaikat. ukrajna szerbia és koszovó esetében példának okáért meghatározó fontosságú európai követelmény a kisebbségi jogok biztostása. az ezekben az országokban élő magyar román vlach illetve szerb és más kisebbségek autonómiájának a megvalósítása a biztonság a stabilitás és az integráció előfeltételeinek számtanak. mit szándékozik cselekedni a biztos jelölt úr az emberi jogok és a kisebbségi autonómia biztostása érdekében? Ja, herr abgeordneter das ist ja teil ähm, ähm, képviselő úr, ez az országokkal folytatott tárgyalásainknak a részét képezi, és alapvetően már a Lisszaboni szerződés második cikkeiben benne van, hogy ez az alapvető eh, értékeinknek a részét képezi a kisebbségi jogoknak a védelme. Ezt tiszteletben kell tartani, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartása jelentős mértékben hozzájárul a társadalom megfelelő működéséhez. Úgyhogy ennyiben számomra személyes fájdalmat okoz, vagy személyes sajnálatomra ad okot, hogy bizonyos dolgokat sürgetnünk kell, olyan dolgokat, amiknek magától értetődőeknek kellene lenniük. Láthatjuk, hogy a a kisebbségeknek a védelme nem egy lárpullár dolog, hanem a társadalomnak a prosperitásához is hozzájárul. Úgyhogy remélem, hogy ez az üzenet most már mindenhol hiánytalanul meg fog érkezni, még azokon a, azokban az országokban is, ahol nem érkezett meg, ott természetesen további meggyőzésre van szükségünk tekintettel a tekintettel arra, hogy a probléma iránti érzékenység kialakítása a tagállamokban fontos, megerősített erőkkel fogjuk ezt a munkát folytatni, és úgy kell előkészíteni a dolgokat, hogy minden egyes új tagállam már a tagság első napjától fogva ne csak tag legyen, hanem e, a szó igazi értelmében véve teljes jogú tag legyen. E, hogy E, ennek az országnak, és, az ott, és mert megmutatták az elmúlt évek tapasztalata, hogy ez az ott, ennek az országnak és az ott élőknek a saját e, érdekében is áll. Tehát kérem, hogy e, itt ne arra fixáljanak, hogy az a döntő, hogy mi történik itt az elkövetkezendő öt évben, vagy sem. Nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő öt évben egy nagyon nagy lépést fogunk tudni előre érni, majd hogyha értékeljük eh, ezt az időszakot, eh, és elégedettek lehetünk, és remélem, eh, hogy legalábbis az én személyes célom az, hogy ez a jövőben így legyen. Präsident, Herr Kommissar, Sie haben jetzt die Gelegenheit zu Ihrem Abschlussstatement. Most a záró megjegyzéseit teheti meg a biztos úr. Hát Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ezek az utolsó mondatok már egy kicsit elébe mennek a záró szavaimnak. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a lehetőségért, a vitáért. Számomra abszolút pozitív élmény volt. Nem először veszek részt ilyen meghallgatáson. Az első meghallgatáson eh, az volt az érzésem, hogy nem annyira meghallgatásról van szó, hanem beszélgetésről, véleménycseréről. Így is érzem, így is értékelem ezt. Szeretnék a jövőben is eh, eh, párbeszédet folytatni velük önökkel, és közös megoldásokra jutni, eh, hogy ezeknek köszönhetően előbbre lépjünk. Nem fogunk mindig mindenben egyetérteni. Eh, nyilván a eh, valós demokráciában erre nincs is eh, lehetőség, nincs is esély, de ez nem tragikus, sőt ennek az ellentéte igaz. A lényeg az, hogy eh, közös akarat visz bennünket előre, szeretnénk a polgárok érdekében eh, valamit tenni, és szeretnénk arról gondoskodni, hogy az európai projekt, az európai gondolat kiteljesedjen és a jövőben még nagyobb, jobb eredményekre jussunk és ezzel hozzájáruljunk a szomszédos régiók fejlődéséhez is, azáltal, hogy ott ezen a, ezekben az országokban jobb, biztonságosabb helyzet valósuljon meg, amely az emberek számára jövőt és perspektívát nyújt, és lehetővé teszi, hogy az emberek otthon maradjanak, és a gyermekeiknek, unokáiknak is perspektívát tudjanak nyújtani nyújtani. Azt kívánom, hogy Európában és az Európai Unió közvetlen szomszédságában egy valódi cirkuláció, a szellem cirkulációja valósuljon meg, az emberek szabadon mozoghassanak, szabadon dönthessenek, és ott éljenek a lehetőségeikkel, ahol szeretnének. Hogyha ehhez az elkövetkezendő öt évben hozzájárulhatunk, akkor azt hiszem, hogy már nagy hozzájárulást tettünk a történelem pozitív folyásához. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő öt évben sok minden vár ránk, elkötelezett vagyok az együttműködés mellett, és reménykedem is ebben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos jelölt úr! látják, hogy ez egy barátságos szakbizottság, különben nem kapott volna ilyen barátságos tapsot, de persze el tudja képzelni, hogy ezért kifejezetten barátságtalanok is tudunk lenni az év során. Mindezonáltal ezt a tapsot én már egy kicsit az értékelés jelének veszem, és köszönöm szépen a részvételt, köszönöm szépen hogy megválaszolta a kérdéseinket, nyilván nem ért mindenki mindennel egyet, jó lenne, ha máshogy lenne, de minden esetre azt látjuk, hogy az együttműködés feltételei adottak, és amennyiben a levelünk is kedves kicsengésű és pozitív kicsengésű, akkor az elkövetkezendő öt évben semmi sem áll útjában a pozitív együttműködésnek. Köszönöm szépen! a 4Q1-ben kerül sor a koordinátori ülésre, és ö, ott fogjuk most megbeszélni ezt a kis említett kis levélkét.